Morgen, liebe Kollegen, liebe Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Az első napi rendi pont a mai szép reggelen, a hatásvizsgálatok témája, jelentéstevőnk Charles Chichester, Charles Chichester. Üdvözlöm, uram, öné a szó. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm valóban ezt a lehetőséget, és nagyon jó látni azt, hogy megvitathatjuk ezt a mai témát. Én úgy érzem, hogy egy kis ideig kell beszélgetnem, hogy minél többen jöjjenek, mert olyan kis, kedves kis szűk körben vagyunk itt. Most de elnök úr, nagyon is hasznos eszmecserét folytattunk amikor még nem vélemény volt, tehát csak tervezet volt, egy pár hete volt, tehát ez a nagyon is hasznos megbeszélés. És azt hiszem, hogy valóban az az álláspont, amit akkor kialakítottuk, nem sokat változott. És én tényleg úgy érzem, hogy várom, izgatottan a módosításokat és a javaslatokat a kollégák részéről, hogy további részletes vitát folytathassunk. De csak szeretném úgymond emlékeztetni a kollégákat arra, hogy ez egy saját kezdeményezési jelentése kapcsolatos vélemény, amely a hatásvizsgálatok függetlenségéről szól. Ez az alapkoncepció, amit támogatok, azt hiszem, hogy valóban hitelességet és autenticitást tehát ad a hatásvizsgálatok számára, és több javaslat szerepel a véleményben azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet elérni, megerősíteni ezt a bizonyos hatásvizsgálati függetlenséget. A legprovokatívabb javaslat talán az, amikor egy jogalkotási javaslatot módosítanak, a bizottságon belül, bármilyen illetékes bizottságon belül a parlamentben, az az eljárás szokott lenni, hogy a hatásvizsgálatokat korszerűsíteni kellene olyan változások fényében, amelyeket a szövegen eszközölnek ebben a bizottsági folyamatban. Szerintem ez egy nagyon is józan javaslat, egy észszerű javaslat, de elég nehéz, ha megnézzük az ütemtervet, amiben dolgozunk, hát elég nehéz ezt megvalósítani. De ha azt szeretnénk, hogy egy szavazás, egy plenáris szavazás előtt megfelelően informáltak legyünk, ha azt szeretnénk, hát akkor szerintem érdemes valóban megcélozni azt, hogy legyen egyfajta kiegészítő a hatásvizsgálathoz, amely azt állapítja meg, hogy nincs szükség további változtatásokra, vagy pedig figyelembe vesszük az új szövegezés értelmében az esetleges további módosítókat. Nos, szervezési szempontból ez egy nehéz kérdés, de ettől eltérően, ettől függetlenül a külső felülvizsgálat, a független szakértők bevonása ebbe a bizonyos hatás és testületbe, ezek mind nagyon fontos elemek, amelyek a folyamatot elősegítik, és azt kell mondjam, hogy valóban értünk el eredményt a hatásvizsgálatok kontextusában, és a bizottság úgy tűnik nem nagyon kritikus, jó munkát végzett, vagy nem vagyunk kritikusak a bizottsággal szemben pontosabban, szerintem jó munkát végzett a bizottság. Ennek úr, hát ennyiben hagynám, és nagyon szívesen megadom bármely szót kívánó kolléga részére szót, szóval, vagy pedig úgymond visszavonulok. Tehát én elmondtam, amit mondani szerettem volna. Köszönöm, mondja az elnök. az árnyék előadó kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Bencen úr kértett szót. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a szót. A véleménytervezet több jó pontot tartalmaz, kiváltképpen ami a kis és középvállalkozások administratív terheit életi. A jó, az új jagolt a jó új jagol, jogalkotásban nagyon fontos, hogy ne növeljük a KKV-k közigazgatási vagy administratív költségeit és terheit. Azt szeretném elmondani, hogy a módosítók különböző területeken javíthatnák a vélemény minőségét, Például, ami az EU gazdasági partnerséggel kapcsolatos hatás vizsgálatokat illeti, ez nagyon fontos. Aztán ugye vannak nemzetközi szabványok, és meg kell nézni a hatásvizsgálatok segítségével, hogy a nemzetközi szabványokat hogyan alkalmazzuk. Ami az érintettek kérdését illeti, az, érték, az érintetteknek is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megjegyzéseket fűzenek a hatásvizsgálatokhoz. A hatásvizsgálat tervezeteket közé kell tenni. Aztán összefoglalókat kell készíteni a hatásvizsgálatokról. Azon kell elgondolkozni, hogy tervezetként, alapként, vázlatként használhatnánk ezeket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. A következő Bágyek Kucset asszony a szocialista frakció nevében árnyék előadóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Teréza Riere asszony szeretném kimenteni, éppen uh, utazik valahova, és azt kérte, hogy ismertessem a javaslatait, fel fogom olvasni a kolléganő szövegét. Már legutóbb is elmondtam, hogy az elmúlt öt évben a bizottság nagyon is korlátozta olyan mértékben tevékenységét a jobb jogalkotás területén, de sok mindent elért, visszafogta magát a bizottság és ennek szellemében, de van még mit tenni. A frakcióm általában úgy gondolja, hogy a jelenlegi hatásvizsgálati bizottság struktúráját fenn kell tartani, a független szakértőket kell megkérni a hatásvizsgálatok elvégzésére, a bizottság persze megőrizheti saját kezdeményezésű jogát. Nagyon fontos, hogy a független szakértőket bevonjuk a hatásvizsgálati testület eh, működésébe, így növelni lehet az átláthatóságot, a munka minőségét, ezt fogjuk javasolni. Másodszorban azt szeretnénk, hogyha a hatásvizsgálatok világos eljárásként eh, valóban hatással lennének a jogalkotási folyamatra az első pillanatok kezdve az utolsó pontig. Nagyon fontos, hogy közzé tegyék tervezeti formában a hatásiskolatokat, mielőtt véglegesítenék azokat. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az integrált megközelítés, hogy megvilágítjuk a gazdasági aspektusokat, kiváltképpen ami a KKV-ket illeti, illetve a környezetvédelmet, a, a társadalmi és egészségügyi vonatkozásokat. Nem lehet mindig csak gazdasági megközelítést alkalmazni. Köszönöm szépen. Metszáró, Mészáros úr. Annak érdekében, hogy a jogalkotás az EU intézményeiben világos és átlátható tények alapján történjen, hatástanulmányokra van szükségünk, melyek gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból feltárják a döntések lehetséges hatásait. Ebből kifolyólag a bizottság 2006. novemberében hozta létre az úgynevezett hatásvizsgálati testületet, Impact Assessment Boardot, melynek feladata a hatásvizsgálatok minőségének javítása. Az Európai Parlamentnek is fontos, hogy támogassa az ilyen fajta kezdeményezéseket, hiszen a hatásvizsgálatok minőségének javítása fontos cél. Nem szabad elfeledkeznünk azonban arról sem, hogy nem elég az adminisztrációs terhek csökkentése, hanem átfogóbb, mélyebb kritériumoknak kell megfelelnünk. Véleményem szerint biztosítani kellene a hatástanulmányok rendszeres ellenőrzését és független vizsgálatát, hogy döntőbb befolyást gyakorolhassanak a politika alkotására. Sok esetben előfordul, hogy eltekintünk a hatástanulmányok készítésétől, pedig ezek biztosításáért a bizottság lenne a felelős. A legtöbb tagállamban a kormány vagy a minisztériumok keretein belül végzik el a hatástanulmányokat, de vannak olyan országok, például Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság, Németország, ahol ezeket külső testületekre bízzák. Fontosnak tartom, hogy ne térjünk el a hatástanulmányok alapelveitől, miszerint csupán segítséget nyújthatnak a politikai döntéshozatalban, de semmiképpen sem helyettesíthetik azt. Meg kell találnunk, hogy miként lehet legjobban elérni, a hatásvizsgálatok függetlenségét az európai jogalkotási folyamatban, és hogyan lehet az ezáltal jelentősen hozzájárulni a jobb szabályozáshoz. Támogatnunk kell, hogy a hatásvizsgálati testület a bizottságtól függetlenül tudjon működni, és olyan tagokból álljon, akiket például az Európai Parlament delegál, és neki is tartozik felelősséggel. Biztosítani kell számukra továbbá, hogy beleszólásuk lehessen a hatástanulmányok költségvetéseibe is, és ha szükséges, be tudjanak vonni külső független szakértőket. Úgy gondolom, hogy a hatásvizsgálatokra szükségünk van minden jogalkotási folyamathoz, de úgy, hogy azok a szakmaiság biztosítása mellett a politikai célokat is lefedjék. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Thomas kollega. Nagyon szépen köszönöm. Az én első kérdésem, hogy az Európai Bizottságtól itt van valaki velünk a mai délelőttön ezzel az ügyel kapcsolatban? Ugyanis engem mérhetetlenül érdekelne, hogy néhány ö, megjegyzést tegyenek a bizottság részéről, hogy mit gondolnak arról, amit mi csinálunk nagyon nehéz ugyanis felmérni, hogyha mindaz, amit szeretnénk, mind ö, amit ö, ö, akarunk, mind amivel késedelemben vagyunk, ugye most itt a pénzügyi válság, nem tudom, hogy másfél-két évre lett volna szükség, hogy elkészüljön a hatástanulmány, mielőtt akcióba lépünk, lépünk. Szóval biztosítani kell, hogy amit itt felhalmozunk, ezek az ötletek mind megvalósíthatók. Én biztos vagyok benne, hogy 25 év után, hogyha ott vagyunk a láthatatlan kezekben egy olyan világban, ahol nincs elég erőforrás, akkor egészen biztos, hogy évekig kell gondoskodni több okos, intelligens jogszabályokról. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség a megfelelő kormányzásra. Persze, vannak itt sokan, és Giles és ennek a tendenciának a követője, hogy kevesebb Európa talán több. Én nem vagyok biztos abban, hogy a globalizált világban ez lenne az a megközelítés, amelyre valóban szükségünk van. És még egy dolog, amely rendkívül fontos számomra, akkor, hogyha hatástanulmányokat készítünk, akkor természetesen értékelni kell az adminisztratív terheket mindenfajta gazdasági lépéssel kapcsolatban. De a jogszabályalkotás az több, mint gazdaságbarátnak vállalkozásbarátnak lenni polgárbarátnak kell lenni, a mostani és a jövőbeni generáció barátjának, amikor ezeket a vizsgálatokat végjük, tehát végezzük, tehát minden hatástanulmánynak kell, hogy legyen egy szellemi vonatkozása, egy nagyon erős szociális vonatkozása, dimenziója, és a politikában nagyon fontos, hogy meg kell nézni mindig, mi lesz a következő generációval. Mi, akik a politikát alakítjuk, mi csak a következő választ választásokat tartjuk szem előtt, és hát bizonyos lobby érdekeket, bizonyos csoport érdekeket, amelyeket fontosnak tartunk, megpróbálunk elhelyezni, de nem gondolunk a következő generációra. Tehát ez is egy olyan gondolat véleményem szerint, amelyet követni kellene, amikor arról gondolkozunk, hogy mit is jelent az adott jogszabály, és mi az, amit nem akarunk, hogy jelentsen a következő generáció számára. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Turmes kollega. Azt hiszem, hogy itt a központi kérdés most nem arról van szó, hogy több vagy kevesebb Európa legyen, hanem arról, hogy ha jogszabályokat csinálunk, akkor azok jó jogszabályok legyenek. Most ez a döntő kérdés. Nagyon sok komoly vita volt már arról, hogy ezeknek a hatása tényleg átgondolt-e, meggondoltuk-e, hogy milyen hatással járnak az adott jogszabályok, és hát ez fontos, de én személyesen nem gondolom, hogy itt most a polgárok meg a vállalatok között alapvető különbségek lennének, ugyanis a vállalatok a polgárság része. Chichester kollégái, vagy esetleg a bizottság először, Charles? A bizottság, úgy gondolod? Jó, akkor van, a, van itt valaki, aki válaszolni tud a bizottság részéről a feltett kérdésekre? Egyáltalán igen. Van valaki, csak nem illetékes ebben az ügyben, ez nem visz bennünket sokkal előbbre, úgyhogy köszönjük annak, aki eljött, de sajnáljuk, hogy az, akinek kellett volna, meg nem jött el, Charles. <laughs> Akkor tiéd a szó. Hát csak spekulálni tudok, elnök úr, a bizottság felelősét, illetően, hogy mit mondana a mi vitánkkal kapcsolatban a független hatástanulmányokról. tanulmányokról Igen, igen. Nek is kéne egy hatásvizsgálatot csinálni. Na, szóval, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm a konstruktív hozzászólásokat, nagyra értékelem őket, és bízom abban, hogy lesznek módosító indítványok is, amelyek majd követik ezeket a gondolatokat, amelyeket elmondtak most itt a vita során, és majd azokat is meg tudjuk vitatni a szokásos módon, de ha megengedik, két dologra kitérnék a válaszomban. Az első, amit ö, hallottunk, én nem gondolnám, hogy itt egy teljes váltásra lenne szükség az egész eljárást illetően, ez nagy veszélyeket rejtene magában. Van szükség bizonyos változtatásokra, bizonyos elemekre, a függetlenséget, illetően ebben az egész hatástanulmány készítési folyamatban, és én úgy gondolom, hogy meg fogjuk találni majd a közös szintet, hogy hogyan is nézzen ki ez a fajta függetlenség, tehát tudunk majd erről hasonlóan gondolkodni. A Turmes kollega által felvetett kérdéseket illetően érdekes volt ezt hallani. Ut- ez más, mint utoljára, de ez bővíti a vitát, mint amiről szó van. Szóval ez inkább már filozófiai ő, síkokra ő, vitát ő, bennünket a technikairól, és ne tételezzük föl, hogy a polgárok több jogszabályt akarnak, nem akarnak. Amit elvárnak tőlünk az az, hogy vizsgáljuk meg alaposan a jogszabályalkotási javaslatokat, hogy azok aztán jók, megvalósíthatók, működőképesek lesznek-e. Én már hallom a megjegyzéseket, hogy ne fókuszáljak a gazdaságra. Egyetértek, hát a jogszabályalkotás több, mint gazdaság alakítás, de hát azért mégiscsak bármennyire is fáj, ez jó fontos a gazdaság, és fontos, hogyha megnézzük a jogszabályalkotási javaslatokat, akkor mindig meg kell nézni, hogy annak milyen hatásai, következményei lehetnek, mert hogy ez is nagyon fontos. De én a magam részéről inkább úgy gondolom, hogy Claude javaslata a a, a bővebb perspektívát illetően nem irreleváns természetesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hozzászólásaikat és majd várom elő időben a módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárjuk. Rátérünk a következőre, az a 11-es számú lesz, amelynek a címe a bizottság zöld könyve, erdővédelem és erdészeti információ csere. A vélemény előadója lenne Ek kollega nő lesz, akinek rögtön meg is adom a szót. Tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez egy zöld könyv, a bizottság egy zöld könyve, amelyről beszélünk, és éppen ezért nagyon fontos ez a mai vita erről az anyagról, hogy hogyan is néz ki majd az erdők fejlődése a jövőben az Európai Unióban. Nagyon nagy értéket jelentenek az erdők gazdaságilag is természetesen, ugyanis az ipar nagy része a szociális társadalmi dimenzió is ott van a háttérben, és hát más értékek szempontjából is meghatározóak az erdők, mint a rekreáció, a pihenés, vagy gondolhatunk akár a szabadidő e, eltöltésére is. A 42%-át e, Európának erdő borítja, az jó nagy terület. És hogyha megnézzük az európai GDP-t az erdészetben, akkor ez 10%-ot képvisel, és 90%-át foglalkoztatja a munkaerőnek, és hát ők az erdészethez tartoznak, hogyha mindezeket a munkahelyeket megnézzük, amelyeket ez az iparág teremt. Vita folyik arról, hogy most akkor rosszul gazdálkodunk-e az erdőinkkel, vagy sem. Jó-e ez a menedzsment, vagy nem? Ugyanis az egyik módja módja, hogy ezt mérjük az, hogy megnézzük, hogy a területek növekednek-e, illetve hogy az összszáma a köbmétereknek nő-e. Na most ez nő Európában a köbméter, de az elmúlt 15 50 évben. Az északi országokban látható, hogy ez a modell régóta tart, 100 éve. Ugyanakkor azonban nagyon sok területen Európában látni kell, hogy az erdők nél biztosítani kell a fenntartható ö, ipart, és ö, nincs más hely a világon, ö, ahol ezeket az eredményeket elérhetnénk, ezek tehát nem áthelyezhető iparágak. Ugyanakkor Ugye tehát megnézzük, hogy milyen a fenntartható erdőmenedzsment és az erdőgazdálkodás, ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy az erdők egészségesek maradjanak, sokfélék, és ez a legnagyobb probléma az éghajlatváltozással kapcsolatosan. Láttuk Európában, hogy nagyon nagy mértékben nő a hőemelkedés, a hő, a, a hőmérséklet, és ez egyértelműen szembe tűnik, és hatással van bizonyos fajokra, hogy északfele haladunk. Az én országban is vannak olyan erdők, amelyek soha nem voltak, legalábbis ember emlékezet óta, Mm, nem voltak veszélyeztetve, és azt is látjuk, hogy bizonyos rovarok, károkozók is felfelé haladnak észak fele, és ez is hatással van azután a, a különböző fenyőerdőkkel kapcsolatosan is számos probléma jelenthet meg. A növekvő hőmérséklet az okozhat erdő tüzeket is, ezt is látjuk. Ez egy hatalmas problémát jelent a tagállamokban, mindenek előtt a déli tagállamokban, és ezek az erdőtüzek, mint ahogy Portugáliában is láttuk, valóban nagy hatással voltak az egész erdőállományra, és igazi problémát jelentettek a teljes társadalom, az egész társadalom számára. Ez a zöld könyv tehát nem a védelmet, hanem inkább az alkalmazkodást szorgalmazza. Tehát, hogy az erdőket hozzá tudjuk igazítani az éghajlatvédelemhez. Ez jelent védelmet is, de hát meg kell nézni az egyes fa, fajtákat, és meg kell nézni, hogyan lehet biztosítani azt, hogy meglegyenek a megfelelő fontos információk. És ez egy olyan terület, ahol van ugye erdészeti stratégia az Európai Unióban, de ez nem egy olyan terület, mint a közös mezőgazdasági politika. De most nem mondom, hogy ez így legyen az erdő gazdálkodással kapcsolatosan, csak azért szükség van több tudásra az erdőgazdálkodással kapcsolatban, a standardokat, adatokat ismerni kell, de ez nem elég. Nem tudunk eleget, hogy pontosan megértsük, hogy mi történik az erdészetben. Az első alapvető pillére ennek a zöld könyvnek az, hogy szerezzük meg a tudást, a standardokat, statisztikát. Ez nagyon fontos, és ezt ki is fejtem részletesen ebben a szövegben. Ez gondot is okoz nemzetközi szinten, ugyanis most készülünk az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokra decemberben. Mexikóban, Cancúnban, és az erdészet az nagyon fontos szerepet tölt be a napirendben. Van egy, egy bizottság, amelyik ezzel foglalkozik, és ez nyilván hatással lesz majd azokra a döntésekre, amelyek szerte a világon születnek az erdészetben. Fel kell készülni ezekre a tárgyalásokra, amelyek hamarosan vár várni fognak majd ránk az ENSZ keretein belül. A probléma, illetve a, a helyzet az, hogy néhány dolgot el lehet dönteni európai szinten néhány kérdés, de hát nagyon erős a szubszidiaritás ezen a területen, és én ezt nem akarom megváltoztatni, tartsuk meg. Nagyon sok dolog van, amit meg lehet tenni annak érdekében, hogy növeljük a tudást, képzést, technológiát, transfert, legjobb gyakorlatok átadását eh, alacsony szinten, és természetesen a kutatást is megoldhatjuk. Tehát eh, néhány éve van ipari platforma hetedik keretprogramban az erdőgazdasággal kapcsolatban. Ez fontos és jó, ezt is meg kell tartani, és látni kell, hogy ennek milyen fontossága van akkor, amikor majd folynak a tárgyalások a soron következő. A, hetes keretprogram és a köztes felülvizsgálatával, illetve a nyolcadikkal kapcsolatosan. Tehát az erdők foglalása nem csak a tagállami költségvetésben fontos. Nagyon sok területen az az erdő Európában a legfontosabb eszköz a regionális fejlesztésben, és a KKV-k megélhetési alapját jelenti. Tehát látni kell, hogy hogyan tudunk megfelelő egyensúlyt teremteni egyrészt az erdővédelem, a tulajdon és a tulajdonjogok között, azok fontosak a tulajdonjogok. És az erdőgazdálkodás Európában nagyon sokféle, nagyon diversifikált, minden ország kidolgozta a saját maga módszerét ezzel kapcsolatosan, és saját szintén hozza meg a politikai döntéseket. Ha megnézzük az erdőgazdasággal kapcsolatos jogszabályokat, nagyon sok hiba van ezekben, de nagyon sok csak jó gyakorlat, good practice is megfigyelhető Európában. Így tehát ebben a jelentésben amelyet az Ipari Bizottság készít. Megpróbálom ipari szempontból vizsgálni ezt az egész kérdéskört, és a vitát meghallgattam a mezőgazdasági bizottságban tegnap délután ezzel kapcsolatban, és hát ez nem az a vita volt, mint amit mi folytatunk itt, az egy más jellegű vita volt. Árnyék jelentés felelős vagyok az Agriban, és megpróbálom majd itt megjeleníteni a véleményünkben a mezőgazdasági bizottság véleményét is, hogyha majd megkapom a végleges szöveget az Agri raportőrtől. Nem is folytatom, itt abba hagyom, szóval számomra azt gondolom, hogy ezzel párhuzamosan amikor erdészeti kérdésekkel foglalkozunk, rájövünk, hogy a bizottságban nagyon kevesen vannak, akik mély, megbízható tudással rendelkeznek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy amit mindenek előtt vizsgálni kell, az az, hogy a bizottság egyáltalán hogyan kezeli ezt a kérdést, amikor ö, majd keményedik a helyzet a ö, különböző dz közötti együttműködésben. És abba is hagyom, elnök úr, és örömmel várom a vitát ezekről a kérdésekről. Nagyon remélem, hogy ö, ö, sokan érdeklődnek ö, hozzám hasonlóan az erdészet kérdése iránt. Köszönöm. Köszönöm szépen, ebben biztos vagyok, hogy csak az érdeklődő. Ha megengedi, megengedi, akkor egy információt közölnék, amit elfelejtettem. A módosítók leadási határideje október 5 az előző jelentésnél Csicseszter kollégánál. Tudom, hogy világos, de inkább még egyszer elmondtam. Tehát a Csicseszter jelentés az a módosítók leadási határideje október 5. Léna nálad, ha a titkárság tájékoztatná a képviselő kollégákat az ütemtervről, nem tudom, hogy a többi bizottságban mikor szavaznak, és mi a leadási határidő. Elnök, jó. Most pedig rátérünk az EK, illetve erdő jelentéshez szót kértek többen. Köszönöm szépen. Én üdvözlöm ezt a véleménytervezetet, és a legtöbb ponttal egyet is tudok érteni. Szocialista árnyék előadóként néhány megjegyzést szeretnék fűzni a jelentéshez, amely szerintem érdekes lehet, ami az első pontot illeti. Megőrizni az egyensúlyt az erdő különböző funkciói között, szerintem ennek nagyobb figyelmet kellene szentelni. A biodiverzitás nagyon fontos, az erdő fontos funkciói szempontjából. Az EU-nak erre nagyobb figyelmet kellene ö, szentelni. Az ökoszisztémákkal kapcsolatban nagyon sok vita zajlik éppen. Nagyon fontos az emberi jólét garantálása. Aztán az alkalmazkodás az egyik legnagyobb kérdés, amelyel szembenéz Európa. Pontosabban mihez kell alkalmazkodni? A különböző járványokhoz és különböző károkozókhoz. Ezekkel szembenézünk egész Európában. Kártevő pontosabban. A négyes napi rendi pont. Ne feledjük, hogy a RED rendszer nem megfelelő elosztása nem fogja elérni azt az eredményt, amit el akartunk érni az erdőirányítások szintjén. Aztán szeretnék további módosítókat előterjeszteni a fenntartható erdőgazdálkodása kapcsolatban, mert igen nagy különbségek vannak a végrehajtást illetően egész Európában. Emellett meg kell nézni a jelenlegi vitákat is amelyek a 2013 utáni időszakra vonatkozó kapot illetik, hogy ott mi a helye. Meg kell nézni a szükséges intézkedéseket, amelyek a megfelelő erdő gazdálkodás vezetek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen következő hozzáértő Lambrechts úr. Ne tessék túl becsülni a képességeimet, no, de csatlakoznék Padár kollégához. A biodiverzitás aspektusa. Nem azért említem ki, mert ezzel foglalkozom, de ugye itt az ellenállás képesség, a rugalmasság nagyon fontos. A biodiverzitás az erdőinkben, Nos, a legtöbb erdő nagyon is sérülékeny, az időjárás viszontagságai miatt mindenfélének ki vannak téve az erdők, Franciaországban, Belgiumban, amikor súlyos viharok alakultak ki, súlyos esőzések, az Atlanti-óceán felől érkeztek a viharok. Láttuk azokat az erdőket, ahol kvázi egyedi fajok léteztek, ezeket tönkretették ezek a viharok. Aztán vannak ugye kártékony rovarok, amelyek ellepik az erdőket, a fákat. Ha nincsen biodiverzitás, az erdők nem tudják ezt a helyzetet kezelni. Ki kell emelni ezt a pontot. Mi az ipari bizottság vagyunk, tehát nekünk ugye ki kell emelnünk a források védelmét, nagyon fontos a gazdasági érték és érdek, ami a, a viharok vagy a kártevők által sújtotta erdőket illeti. Nyilván az, ő, az erdők védelme kiemelendő pont természetesen. A másik, amit mondani szeretnék, arról van szó, hogy vissza kell tekintenünk. Ugye új és új jogszabályokat alkotunk, új kezdeményezéseket folytatunk meg, de nem nézünk vissza a múltra, nem nézzük meg, hogy a jelenlegi kezdeményezéseknek mi az eredményük. Meg kellene nézni az erdő cselekvési programot, vagy a különböző erdészeti stratégiákat, amelyek már hatályban léptek, a bizottság már bevezette őket. Meg kell nézni, hogy ezek az intézkedések mennyire váltak be a bizottságnak vissza kell pillantani, meg kell nézni, hogy a múltban bevezetett intézkedések valóban eredménye járnak el. Ez a két pont, amelyet szeretnék kiemelni. Egyébként egyetértek azzal, amit Léna készített, igazából csak kiegészíteném, nem arról van szó, hogy nem értek egyet. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság kér el szót, kérdezném. A Koncsai Zoltán úr. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Ha megengedi, megköszönöm a jelentéstevőnek a nagyon is mély betekintést nyújtó tervezetet, és köszönöm szépen a parlamenti képviselők hozzájárulásait is. Személyesen köszönöm a jelentéstevőnek, hogy összegezte az erdők fontosságát az Európai Unióban, és a zöld könyv fontosságát, tehát nem kell nekem elismételnem, hiszen e, Ek asszony már megtette helyettem, beszámolt arról, hogy mi a helyzet. Tehát ugye a, a Európa területének több mint 40%-át erdő borítja, ennek azt hiszem, hogy a jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Néhány szót esetleg a zöld könyv kontextusáról, és arról, hogy mit szeretnénk elérni ezzel a zöld könyvvel. <clears throat> Ami az erdő stratégiát illeti, és az erdő akciótervet, az előttem szólók említették ezeket. Az EU erdészeti akciótervének fő elemei mm, az alkalmazkodásra vonatkoztak, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra. És meghatározták azt is, hogy ki kellene, ki kellene dolgozni egy európai erdő monitoring rendszert. Általános utalást tett az EU Forest programra is. 2009-ben a bizottság elfogadott egy fehér könyvet, amely a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról szól, és ez hivatkozott ez a fehér könyv arra is, hogy meg kell néznünk az erdők védelmének helyzetét, méghozzá a klímaváltozás okozta következmények fényében, mert hát ezek ott damoklész kardjaként lebegnek felettünk a klímaváltozás hatásai. Az zöld könyv tartalma az Európai Unió erdőinek működéséről, a klímaváltozás hatásairól szólnak. Ezeket be tudtuk már azonosítani, tudjuk, hogy mire számíthatunk, a jelenleg eh, eszköz, eh, rendelkezés álló eszközök, információs források jelenleg ez a fehér könyv ezekről szól, illetve vitát indít. A kérdés az, hogy fel vagyunk-e készülve a klímaváltozásra. Nem csak a klímaváltozásra önmagában, hanem más az erdőket érintő igények, hatások kontextusában felkészültünk-e a klímaváltozás által okozott kihívásokra az erdők szempontjából? Tehát fel vagyunk-e készülve technológiával? Van-e olyas valami, amit az Európai Unió hozzátehetne ahhoz, ami már megvan? Van-e szükség újabb EU szintű fellépésre? Kaptunk nagyon sok nagyon értékes megjegyzést. 261 mm, ilyen indítványt kaptunk, ha úgy tetszik. Különböző érintettek az Európai Unión belül és kívül, ezeket az megjegyzéseket eljutották hozzánk. Ezeket a megjegyzéseket értékeljük. A nyilvános konzultáció eredményei még nem kerültek közé, nem tettük őket közé, még mindig dolgozunk és örömmel nézünk elébe az Európai Parlament véleményének, megkaptuk a konklúziókat már, és amikor elkészül, amikor a meghallgatás során ö, hozzánk eljutott ö, megjegyzéseket már értékeltük, feldolgoztuk, akkor megnézzük, hogy hogyan léphetünk tovább. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Mácsekevics úrnak megadom a szót. Nem láttam, elnézést véletlenül nem vettem észre, hogy ön is szót kért. Köszönöm szépen. Elnök úr, most hivatkoznék Ek asszony véleményére, és nagy örömmel veszem tudomásul ezt a dokumentumot, hiszen nagyon jó alapját képezi az eltőkkel kapcsolatos további vitáknak. Ez egy olyan elem, amely az Európai Unió erdészeti stratégiájáról is szól. Nagyon fontos az akcióterv értékelése az erdőgazdálkodás területén. Nagyon fontos az erdőgazdálkodás jelentőségének kiemelése a gazdasági érdekek szempontjából is. Ki kell emelni azt, hogy az erdők természetes módon a CO2-t is felveszik, és ilyen értelemben az élet körülményekre is hat az erdő. Az erdő védelme nagyon fontos, ezért is nagyon fontos, az erdőgazdálkodásnak fenntartó jellege van, a ö, biodiverzitás 70%-át az erdőkben találjuk meg. Aztán nagyon fontos, hogy megfelelően gazdálkodjunk az erdőben, hiszen az erdő potenciális erőket biztosít a gazdaság, a munkerőpiac számára, nagyon fontos lenne a kiegyenlített erdőgazdálkodás kiemelése, mert a termelésen kívüli tényezők nagyon fontosak. Ezeknek a termelésen kívüli, tehát a, a konkrét fán, kitermelt fán kívüli értékek is kiemelendőek. Nagyon fontos az erdőgazdálkodás szerepe a szociális biztonság szempontjából. A helyes erdőgazdálkodás nem csak jó védelem a talajerózió szempontjából, az, hanem különböző légköri jelenségek is vannak, amelyekre hatása van az erdő. Az erdőgazdálkodás garantálja a tiszta vizet is például. És ha erről beszélünk, különböző potenciális lehetőségekről van szó, tulajdoni struktúrákról az egyes tagállamokban, és éppen ezért a tagállamok különböző kalkulációs modelleket támogatnak, attól függően, hogy milyen érdekeik fűződnek hozzájuk persze függ attól, hogy milyen erdeik vannak az országoknak. A öreg erdőkről van szó, Nos, hát az öreg, előregedett erdők nem tudnak annyi CO2-t felszívni. Az olyan országok, ahol új erdőállományok vannak, vagy friss, fiatal erdőállományok, ott sokkal nagyobb a CO2 felvételi lehetőség. Ami a különböző CO2 felvételi az olyan országok, ahol régóta vannak erdők, ezek nem képesek arra, hogy kihasználják ezeket a CO2 csökkentési kalkulációs lehetőségeket. Jelentéstevő asszony, én támogatom az ön álláspontját. A hatáskör, az erdőgazdálkodási hatáskör, ez az tagállamok szintjére korlátozódjon. Nem csak, hogy csak koordináljon az Európai Unió, nagyon fontos alkalmazkodási folyamatokat is be kell vezetni a klímaváltozás miatt, és ezeknek az alkalmazkodási folyamatoknak a jelentősége jó lenne, ha tükröződne. A pénzügyi eszközökben is tükröződne ez a folyamat. Éppen ezért vitát kell indítanunk azzal kapcsolatban, hogy milyen új mechanizmusokat lehet kidolgozni, amelyeket az erdőknél lehet alkalmazni. Nem csak a multifunkcionális erdőgazdálkodásról van szó, hanem a különböző alkalmazkodási lehetőségekről. Szeretném megragadni az alkalmat, szeretném meghívni önöket egy jövő héten megrendezendő kiállításra. Ez a kiállítás ez Európában a vadászatról és a természet védelméről szól. Köszönöm szépen a meghívást is mondja az elnök, most pedig Ekkanszony kapja meg a zárszót. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák, a nagyon érdekes megjegyzéseiket, véleményüket, és biztos vagyok abban, hogy nagyon is jól tudunk majd együttműködni ebben a tekintetben. Néhány megjegyzést tennék azzal kapcsolatban, ami már elhangzott, és természetesen a rugalmasság és biodiverzitás nagyon fontos és összefügg. Két évvel ezelőtt ellátogattam Kanadába, helikopterrel bejártam a hatalmas erdőterületeket, amelyeket egy nagyon is kártékony rovar bogár, egy hegyi bogár tönkretett. Szörnyű látvány volt az elpusztult erdő. Több száz négyzetkilométer tönkretett, mm. vörös volt és, és, és, és halott az erdő. Hatalmas területek pusztultak el. Fel kell lépni ez ellen Európában, mert ha ez a kanadai kártékony rovar előbre tart, mint mi, akkor búcsút inthetünk az ABCD erdőgazdálkodásnak. Ez egy súlyos veszély, amelyel szemben fel kell lépni. És ami a viharokat életi, én egy olyan terület közelében élek, ahol a lehet az elmúlt száz év legnagyobb vihara alakult ki. Az erdő szempontjából a legnagyobb vihar néhány évvel ezelőtt. És ha megnézzük, hogy micsoda borzalmas látványt nyújt a vihar utáni állapot, a monokultúra nem jó az ellenálló képesség megvalósítása szempontjából. A kérdés az, hogy hogyan lehet összekötni a tulajdonjogokkal, a szubszidiaritással, és számomra az információ és tudás az, amelyet terjesztenünk kell, és együtt európai szintű tudás közététele nem csak a kormányok, hanem a, azok számára, akik az erdőket kezelik, ahogy tetszik, Nos, hát azt szeretném a bizottságtól kérni, hogy segítsen engem egy dologban. Ha megnézzük, hogy ha megnézzük a hatályos rendeletet a kapbon belül, ugye kontraproduktív igazából, ha megnézzük, mert ami a védelmet és az alkalmazkodás illeti, a növekvő erdő. Ugye az erdőknek értéke van a biodiverzitás és a klímaváltozás kapcsán is. Vannak rendeletek, szá- ezer éve, ugye a svéd gazda a klíma miatt, ugye legelőnek használjuk a területet, aztán egyes fákat ültetünk, és az történt, hogy a bizottság azt mondja, hogy ez nem olyas valami, amely megfelel az EU rendeletnek. Mert lehet, hogy hektáronként 80 darab fa van, pedig a bizottság azt mondja, hogy 50 legyen. Ez azt jelenti, hogy mit csinálnak a gazdák Svédországban most? Kivágják a fákat. A hagyományos területeken, vagy speciális, megnézik a biotervezeten, speciális fafajták vannak, virágok, különböző fűfajták, amit jól máson nem lehet megtalálni. Nagyon sok rendelet van a kapon belül, amely kontraproduktív. Ha lenne egy lista, ha megnéznénk, hogy hol van összetűzés, jó lenne, ha megfelelő tájékoztatást követően döntetnénk arról, hogy hogy kellene és hol kellene változtatni a kap rendeletet, mert a rendelet egyes elemi tűnik ellent mondanak az általunk eh, hirdetett erdőgazdálkodásnak és erdővédelemnek. Tehát egyszerűen lehetetlen megoldani ezt a problémát, hiszen az erdészeti célok öm, nem felelnek meg az agrárcéloknak. Ez egy gyakorlati probléma. Jó lenne, ha lenne egy ilyen komparatív lista, ahol az agrár kontra erdészeti célok felelnek. Sorolva szóval az nagyon jó lenne. Aztán a klíma szempontjából természetesen az erdők alternatív energiaforrásokat is biztosítanak, és nagy mértékben, néhány tagállamban, meg kell óvnunk, őriznünk ezt, és meg kell jönnünk arra, hogy klíma szempontjából az ö, védett erdő, amely ott kell legyen az örökké valóságig, ugye ott sokkal több a rothadó fa. És ez olyan üvegházhatású gázokat termel, amely a biodiverzitás nagyon fontos, ezek a úgymond de a, a terület többi részén garantálni kell, hogy ne legyenek ezek a káros üvegházhatású gázok, amik sokszor károsabbak is, mint a CO2. Nagyon fontos, amikor a klímacélokat veszük figyelembe. Ha egy olyan erdőgazdálkodás lenne, ahol az aktív erdőterület, amelyet megfelelően kezeljük, Észak-Európában nagyon fontos tehát egy százalékos köbméterre vetített növekedési rátát vezetünk be, ami a CO2 növekedést, ha megnézzük, nagyon fontos az erdősítés, vagy a fásítás, a CO2 kibocsátás várható növekedése miatt. Meg kell néznünk azt, hogy nagyon fontos a védelem, az alkalmazkodás, a rugalmasság, az ellenálló képesség, de fontos a termelés is. Ezt az egyensúlyt próbáltam létrehozni jelentésében, és várom az elnyék előadókkal folytatott vitát, mert szerintem nagyon sok közös értékünk van. Köszönöm szépen. Elnök? Köszönöm szépen arra szeretnék utalni, hogy ami a határidőt illeti, október 12-e déli 12 óra a módosítók leadási határideje, November 8-án, 9-én fogunk az Ipari Bizottságban szavazni, aztán majd meglátjuk, hogy az MV-ben is fognak majd szavazni a plenáris ülés előtt. Ezzel ezt a napi rendi pontot, kedves kollégák, lezártuk. Nem tudom, hogy várjunk egy kicsit, vagy pedig kezdjük meg a szavazást, 5 percünk lenne még. Vagy kezdjük meg a szavazást. Vagy, bocsánat, nem, a 14-es napi rendi pontot. Nincsenek itt az árnyék Hát akkor nem lehet, mondja az elnök. Hát akkor egy szünet. 5 perces szünet. Jó? És akkor szavazunk. 5 perces szünet. Köszönöm. Ladies and gentlemen, we can start. You have your card with you because perhaps we need it. So, dann können wir beginnen, wenn alle Kolleginnen und Kollegen an Bord sind. Remélem mindenki itt van a fedélzeten, kedves kollégák, akkor a Kárváljó jelentéssel fogjuk kezdeni, egy nagyon összetett mű, rengeteg indítványa, jó sok szavazással. Kavajó kollega és az árnyék jelentés felelős egy picit megkönnyítették azért a munkánkat, úgyhogy néhány kompromisszumos javaslatról is tudunk szavazni. Kezdjük az 5A-val, nem, nem, akkor újra kezdjük. Az egyes módosítóval, na, akkor mellette. Köszönöm, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, ö, elfogadtuk. Akkor most itt mit kimaradt? Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Bocsánat, elnök úr. Nem vagyok biztos abban, elnök úr, hogy a regi kertes módosítót lefettük, illetve hogy az most akkor fogyott, csak az első része, nem? A kompromisszuma. E, ez pont az ötös előtt van. Igen, így igaz. Jó, igaza van. Hát akkor most mondják, hogy de jól csináltam, mert ez majd fel merül máshol. Úgyhogy köszönöm a kérdést minden esetre, de így volt ez jó. Akkor kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás. Ezt a kompromisszumot is elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes és negyvenes együtt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, el, szóbelivel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as, nem ez megvan, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61 mellette nem, itt szóvali módosítóval van, az ott van önök előtt. Nincs kérdés, akkor szóbelivel 61-es mellette lenne. Tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es, mint kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 71-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es, nem kell, 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Há, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 nincs, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es ez akkor második rész, első részt visszavonták, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette szóbelivel mellette tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás nézzük meg tehát akkor elektronikusan szavazunk a 11-es kompromisszumról. Kezdjük meg a szavazást. <coughs> Leza, illetve megnyitottam a szavazást. Működik? Nem működik. Igen, akkor lezárjuk a szavazást. És az eredmény 29 igen, hát akkor elfogadtuk. Most pedig jön a 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Regi 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, aztán 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107, nem, regi, nem, 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Content 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szá, ez megvan, 112-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 6-os, me, Regi hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Re, nem, 117 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 118 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, nem vagyok biztos benne. 122-esről szavazunk, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 124-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás meg kell nézni, tehát akkor a második rész 124-es elektronikusan kezdjük meg. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Regi, nem, 125-ös mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, végszavazás. Elektronikusan végszavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. És az eredmény, íme. Rendben, oké. Okay. Elfogadtuk, nagy többséggel. Gratulálunk! És ez egy nagyon fontos munkaalap lesz majd a soron következő munka számára. A következő jelentés, Frankó kollega jelentése, a lista megvan, kettes mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Na, újra akkor, tehát kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk, ötös, ötös, mégis, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, részenként a kilencesről első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ez most akkor fogyott, 11-es első rész mellette, tehát 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadok második rész, mert, mi? Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 második rész mellette, nem, de tizenkettes tizenkettes Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a... Egyes? Mert nem, nem. Mit csinál? Akkor szavazni kell az eredetiről, ugye? Nem, hát az, az tártalan. Jó csináltam, jó, jó voltam. Na, nyugalom, nyugalom. Akkor egyes. Mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Hatos, azt visszavonták, hetes. Mellette? Ellene. De tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Tizenötös mellette? Ellene. Tartózkodás. És elfogadtuk. Tizennégyes szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ez most okafogyott, a 16-os, ugye? 17-es mellette ellene még egyszer, tehát 17-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 18-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ez okafogyott, meg ez is. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, nem szavazunk, ugye? Nem utasították azt. Van gond van? Hát a 24-es, igen. 24-es az okafogyott. Gond van? Nézzük meg. Hát akkor nézzük. 24-es. Megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. És? Hát elutasítottuk. Hát ez világos. Mondtam én azt. 25-ös. Nem kell. 26-os. Mellette. Mellette. 26-os. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 27-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29 tártanal, 30 es mellette, ellene. De azért ezt meg kéne nézni. 30-as, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 30-asról. Lezárom. Tényleg lezárom, és akkor ennyi volt. Nincs nagy különbség. Eh,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 Oké okay, ez. Akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen, gratulálunk. Elvégeztük a munkát. És jön is a következő napi rendi pontunk, mégpedig a 14-es számú, az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata, és azonnal Bencen kollégának, a jelentés felelőssének megadom a szót, és egyedül neki. Öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, akik részt vettek a vitában, és ennek az anyagnak az elkészítésében, amely nagyon fontos. Tegnap nagyon jó vita volt az energia taki hatékonyságról, illetve stratégiáról 2020-ig, és most pedig az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról van szó. A bizottság előkészíti a javaslatát, és én azt remélem, hogy egy nagyon erős jelentést kapunk, és a parlament pedig egy nagy többséggel világos üzenetet tud majd küldeni a bizottságnak. Tudom, hogy nagyon sok érintett van, és nagyon remélem, hogy sikerül megtalálni egy jó, erős, közös álláspontot. Az egyik nagy kérdés ezzel kapcsolatban a megfelelés, a compliance és a megfelelés a jelenlegi jogszabályoknak. A kérdés az az, hogy hol állunk most, hol tartunk, milyen célokat értünk már el, és megvalósítottuk-e formálisan a jogszabályalkotást a tagállamokban. A nagy kihívás, amikor az infrastruktúráról beszélünk, megmaradt. Nagyon erősen fókuszálni kell a rendszer megújításra, az okos hálózatokra, és az energiatárolásra, amely megnövelheti az energiafelhasználás hatékonyságát. Az építőiparban van egy ide vonatkozó irányelv, de valamit ezzel tenni kell, a, valamit tenni kell a meglévő épületekkel. 40 százalékát az energia felhasználásunknak az épületek használják fel. Az energia és az ökodizájn területén még van lehetőség javításra. Nagy kérdés a finanszírozás. Nagyon sok területen van szükség több pénzre, ugyanis sok minden áll, sokkal több magánbefektetésre lenne szükség ezen a területen. Tudjuk, hogy az államfők februári 4-én fogják napirendre tűzni az energia kérdéseket. És az energia hatékonyság az a legolcsóbb módja annak, hogy a CO2 kibocsátás ellen küzdjünk és folyamatosan azt mondjuk, hogy csökkenteni kell a függőséget Oroszországtól és a közel-kelettől. Azt mondjuk, hogy fontos az ellátás biztonsága, és azt, hogy nagyon fontos az energiahatékonyság. Azt hiszem, hogy van még mozgástér a jobbításra. Örömmel várom a megnyilatkozásaikat, megjegyzéseiket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a munkát a jelentés készítőjének és akkor az árnyék jelentések felelősei Tomzon asszony elsőként. Bocsánat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék kollégámnak, Benszen kollégának a jelentéstervezethez. tervezethez. Szerintem a jelentés nagyon sok fontos és szükséges cselekvési programot tartalmaz, amely a nagyobb energiahatékonyságot célozza meg Európában. De, ha megengedik, négy ponttal szeretném kiegészíteni, amely nem szerepel a jelentésben. Ezek kötelező érvényű célok az energiahatékonyság növelés érdekében, itt a képzésről, finanszírozásról van szó először is, Mindenképpen kötelező érvényű célokat kellene kitűzni az energiahatékonyság területén. A 20%-os célkötözés 2020-ra szerintem reális és ambiciózus is egyben. Kötelező érvényű célkitűzés nagyon fontos, hiszen ez kell legyen a kerete az energiahatékonysági politikának kötelezérvényű célok nélkül keretként az energiahatékonyság területén nem lehet célokat elérni, sok szó, sok beszéd lesz és kevés tett. Ezt éveken keresztül láttuk már, ahol célokat nem tettünk kötelező erejűvé. A szocialista frakció módosítókat fog benyújtani, amely ezeket a gondolatokat beépíti a parlamentnek, ambíciózusnak kell lenni, Európa ambíciózus szóvivőjének kell lenni, és frakciónk azt kér, hogy a bizottság az évvég előtt kötelező erejű célokat tűzön ki. A második pont. Többször említettem, hogy az energia szegénységre is gondolnunk kell, ami nem szerepel a jelentés tervezetben. Az energiaszegénység alapvető probléma nagyon sok ö, európai országban, kivetképpen az új tagországokban. Az egyik legnagyobb kihívás. Az energia ö, szegénység akkor alakul ki, amikor a háztartások bevételének jelentős összegét fűtésre, energiára fordítják. Ö, azt hallottam, hogy télen nagyon sok ember, nagyon sok család bevételének több mint felét fűtésre költi. Nagyon magas az energia szegénységi ráta. Mindenképpen meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy fellépjünk az energia szegénységgel szemben. Nagyon jó, hogy ha csökkentjük az energiakiadásokat a legszegényebb célcsoportoknak, hiszen általában ők élnek a legkevésbé energiahatékony lakásokban, házakban, a szegényebb társadalmi csoportok. Szerintem a szociális dimenzió nagyon fontos az energia hatékonyság esetében. Nagyon fontos a munkavállalók, a munkatársak megfelelő képzése, akik tehát az, a technológiákra való felkészítés nagyon fontos a képzés területén, nagyon fontos az energia megtakarításnál. Tehát be kell fektetni az emberi és a technológiai erőforrásokba. És végül szeretnék arra utalni, hogy mi a helyzet a finanszírozással. Az egy pozitív dolog, hogy a terve, jelentés tervezet több intézkedést szeretne finanszírozni. De vegyük figyelembe azt is, hogy hogyan lehet ösztönzőket kidolgozni, amelyek ösztönzik az emberek energiahatékonyabb tevékenységét. Nagyon fontos, hogy ösztönző programokat vezessünk be. Nagyon szívesen nézek elébe a további megbeszéléseknek. Én most itt zárom gondolataimat. Van Brandt kolléganő. Köszönöm szépen ami um. Szeretnék két pontot még kiemelni. Először is az energia hiány, és általánosságban az energia szükséglet, a, tehát az ellátás a, a lakosság egésze számára. Mindenképpen csökkentenünk kell az energiafelhasználást a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében. És bizonyos tagállamokban sokkal jobban növekedett az elmúlt időszakban az energiafogyasztás, mint más tagállamokban, és ezzel a jelenséggel mindenképpen foglalkoznunk kell. Hogyha nem sikerül javítanunk az energiahatékonyságot, akkor nem tudunk előrelépni a különböző technológiákról van szó a jelentésben, amivel hatékonyabbak, növelhetjük az energia hatékonyságot, de mindenképpen fel kell hívni a figyelmi, figyelmet arra, hogy a lakosság is hozzájárulhat az energiatakarékossághoz. Az intelligens e, számlálóknak a bevezetése szintén hatékony lehet. Itt tehát hangsúlyozni kell, hogy többféle eszközünk van annak érdekében, hogy növeljük energiában, az energia területén a hatékonyságot. A különböző alapok is hozzájárulhatnak ehhez, és kemény munkát végeznek minden területen az intézmények és minden egyes illetékes annak érdekében, hogy előrelépjünk az energiahatékonyság területén, a rendelkezésünkre álló eszközöket mindenképpen hatékonyan kell felhasználnunk. Most azon dolgozunk, hogy milyen új, innovatív eszközökkel szerelhetnénk fel a városokat, illetve a településeket, amelyek hozzájárulhatnának az energiahatékonyság növeléséhez. Még egyszer szeretnék gratulálni az előadónak, és az általam említett pontokkal ki kéne egészíteni a szövetet és a másik kolléganő, másik kolléganő árnyék előadóként. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Benson úrnak együttműködő készségét, mert valóban segített az árnyék előadóknak, hiszen neki köszönhetően teljes körű vitát folytathatunk, ezért köszönet. Egyetértek Benson úrral az a kapcsolatban, hogy egy erős jelentést kell készíteni, kiváltképpen azért, meg hát egyetértettünk ezzel, el kell mondjam, hogy csalódott voltam, amikor láttam a végleges szöveget. Mert nagyon félénk, úgymond ez a szöveg, ami a követeléseit illeti. Ne felejtjük, a parlamentnek nagyon fontos szerepe van itt. És legutóbb, amikor a parlament valóban hatással volt a bizottság energiahatékonysági programjára, elmondtuk, hogy mit szeretnénk látni. A bizottság először nem akarta ezeket bevezetni, de a pár parlament bátorította őket, a parlament felépésének köszönhetően sok mindent elértünk, és remélem, hogy most is el tudjuk ezt érni. Ez azt jelenti, hogy az jelentésünk időzítése nagyon is jó, hiszen ellentétes érzéseket kapunk a bizottságtól Az a kapcsolatban, mikor lesz kész ez az új terv. Szerintem nagyon fontos, hogy eredeti ütemtervünket tartsuk, valóban garantálni kell, hogy ne veszítsük el a lehetőséget, ne záruljon be a lehetőség ablaka, és van néhány terület, ahol szeretném megerősíteni a jelentésben szereplőket. Szerintem egy kicsit elavult eh, egy pár gondolat, mert most már van energiahatékonysági bizonyítvány. Azt gondolom, hogy a jelentés nem emeli ki eléggé, hogy hogyan kell a bizottságot mm, kvázi a megfelelő úton tartani. Ami az energiafelhasználó termékeket illeti. Van egy egész ütemterv, egy egész menetrend. És most úgy tűnik, hogy kicsúszik a kezünkből ez a terv. A tagállamoknak is megfelelő tájékoztatást kell kapniuk a bizottság részéről. A bizottságnak elő kell állnia a nemzeti energiahatékonysági tervek javítés, javításával. A megülő energia ö, akcióterv az úgy tűnik, hogy jó, de a bizottságot arra kell kérni, hogy hajtson végre javításokat a nemzeti energiahatékonysági programokban is. A, mi a kötelező érvényű célokat illeti, Erről eltérnek a vélemények, hogy mi lenne a helyes kötelező érvényű vagy kötelező erejű cél. A Tinger biztos úr nagyon is hallatónak mutatkozott, hogy kötelező érvényű célokat fogadjon el például az épületek esetében. Nem kellene félénkebbnek és kevésbé ambiciózusnak lenni, mint a bizottság. És kiváltképpen tenni kell valamit a meglévő épületekkel. Mert ha az energia teljesítmény kérdését csak az épület irányelvre hagyjuk, Nos, hát néhány ország, mint Németország például, ők már amúgy is előre haladott állapotban vannak, és Öttinger biztos úr nagyon is lelkesnek mutatkozott, tehát nyitott kapukat döngetünk ezzel. Két terület, amely hiányzik, és remélem, hogy valamivel kiegészíthetjük. Már egy ideje azt mondjuk, hogy minden közlekedési területet is be kell vonni az energiahatékonysági programba, és vissza kell térni a, a finanszírozás kérdését. Annak érdekében, hogy valóban több lehetőséghez jussunk. Nagyon jó, hogy a, a, a tagállamok több lehetőséget kapjanak a finanszírozásra. És végül valóban nagyon fontos, hogy ez a jelentés erős kijelentéseket tartalmazom, mert tudjuk, hogy mit kell tennünk. Tudjuk, a tanulmányok értelmében kiderül, hogy csak a felét tesszük annak, amit kellene, hogy elérjük a 2020-as 20%-os célt. Tanulmányra köszönjük szépen nincs szükségünk, tudjuk mit kell tenni. Azt kérjük, hogy a bizottság álljon elő cselekvési tervekkel. Remélem, hogy erős üzenetet közvetít majd ez a jelentés, és hogy valóban el tudjuk érni ezeket az energiahatékonysági célokat. Köszönöm szépen, elnök, mondja, most pedig Simanski kollégának adom meg a szót a következő jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ez a jelentés nagyon sok politikai erő támogatását élvezi. Itt és a plenáris ülésen támogatni fogjuk és támogatásunk abból a tényből is adódik, hogy nagyon sok pontban öm, azt kell mondjam, hogy reveláló élményként eh, értékeltük az itt látott, itt olvashatókat, és mi támogatjuk azt, hogy rövid távú megoldást kell találni, mert csak a rövid távú tevékenység tud hatással lenni a pénzügyi fegyelemre. Néhány dologgal szeretnénk kiegészíteni. Például szeretnénk a megfelelő bizonyítványok rendszerét kiterjeszteni. A eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy ennek igenis van hatása az Európai Unió energia megtakarítására. Ezek a megtakarítások megkétszerezhetőek, tehát jó lenne az egyes jogi aktusokban ezeket a fehér tanúsítványokat alkalmazni. Alapvető dolog az, amit nem tudunk támogatni, az energiahatékonyság céljai indikáció kell legyen, tehát indikáció kell legyen, nem pedig kötelező erejű. Mi nem értünk egyet a kötelező erővel. A jelzőszám, az indikátor rugalmas lehetőséget biztosít a tagállamoknak arról, hogy saját döntésüket meghozzák, kiemeli a különbséget a tagállamoktól, tagállamok között a kötelező erejű célok, amelyek a jogi aktusokban szerepelnek, azt mutatják, hogy nem adnak ezek garanciát, vagy vannak kiskapuk, vagy nem veszik őket figyelembe. Úgy tűnik, hogy egy felügyeleti monitoring rendszerrel szerintem valóban jobban tudnánk garantálni a célok betartását. Köszönöm szépen. A következő kolléga, Quadras kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Benson úrnak a munkájáért, és szeretném arra bátorítani, hogy folytassa ezt a jó munkát. Az előttem szóló kollégához hasonlóan szerintem is arra lenne szükség, hogy a közös energiapolitikánkon tovább dolgozzunk. Nagyon súlyos recessziós időszakban vagyunk, és ebben az időszakban az energiapolitika rendkívül fontos. Az adott problémákkal koherensen, összefüggően kell foglalkozni, hiszen mindegyik problémánk összefügg egymással. Az előadó azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő módon megvalósítsuk a hatályban lévő európai energiapolitikát. És gratulálok Benszen úrnak, aki hangsúlyozza, hogy milyen fontos szerepet játszhat ebben a bizottság, és hogy milyen szankciórendszert alakíthat ki a bizottság. Megfelelő módon kell alkalmazni a már létező jogszabályokat, még mielőtt újabbakat dolgoznánk ki. Ez lenne az első és a legfontosabb lépés. Mindenképpen értékelni kellene, és meg kellene erősíteni a létező jogszabályainkat az energiapolitika területén, még mielőtt újabbakat hoznánk létre. A negyedik bekezdésben azt mondja az előadó, hogy a bizottságnak felül kellene vizsgálnia, hogy a nemzeti a hatékonysági tervek mennyire működnek megfelelően. Valamit értékelni kellene azt, hogy a már meghozott intézkedések hatására mit sikerült elérni, illetve hogy mire lesz még szükség a 2020-as stratégia keretében. Az, hogy a Lisszaboni stratégia egyes célkitűzéseit még máig nem sikerült megvalósítani, az veszélybe sodorja a következő célkitűzések megvalósítását is. Úgyhogy mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy a kötelező érvényű célkitűzések meghozatala az frusztráció forrásává váljon. Realista célkitűzéseket kell meghatároznunk Tiszteletben tartjuk a e, bizottság szerepét, mint a e, szerződések őrje, e, úgyhogy en, ilyen típusú fellépést is várunk a bizottságtól. Mindenféle utópiát kerülnünk kell. Vannak ugyanakkor nehézségek is, néhány problémás pont is van a jelentésben, és ezeknek a kijavítására lenne néhány módosító javaslatom is. Azt hiszem, hogy nem lenne túl jó lépés szám, részünkről, hogyha az energiahatékonyság területén kötelező érvényű új, újabb célkitűzéseket határoznánk meg. Ezzel nem sikerülne jó eredményt elérnünk. Tiszteletben kell tartanunk azt az elvet, hogy a tagállamok maguk határozhatnak arról, hogy milyen lépések vezethetnek ahhoz, hogy kisebb széndiokszid kibocsátású energia, energiákat használjanak fel. Így például a CHP használatának az előmozdítása nem feltétlenül jelent megoldást minden egyes tagállamban. Nem ugyanazt jelenti a CHP Észak-Európában, mint Dél-Európában. Tehát semmiképpen sem szabad bizonyos kogenerációs eljárásokat előnyben részesíteni másokhoz képest. 2006-ban én is előadója voltam egy jelentésnek, amely az energiahatékonyságról szólt, amelynek a címe az volt, hogy többet elérni kevesebbel. Mindenképpen növelni kell az energiahatékonyságot, ez egy jó lépés, ezt már akkor is kimondtuk, Viszont nem mondhatjuk azt, hogy csökkenteni kell az energiafelhasználást hiszen ez egy recessziós időszakban veszélybe sodorhatja a gazdasági növekedést. És amikor ezekről a koncepciókról beszélünk, akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, éppen ezért nyújtottam be a módosítási javaslataimat. Biztos vagyok benne, hogy egy gyümölcsöző beszélgetés, illetve tárgyalás következtében sikerül majd egy jó jelentést megfogalmazni. Köszönöm. Kálasz úr? Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Μπέντσεν. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék gratulálni Benson kollégának a nagyszerű munkájához. Lenne azért néhány megjegyzésem. Az energia hatékonyság segítségével az energiafogyasztás csökkentése. És ez egy nagyon fontos téma, ez egy nagyon fontos dosszié, amelynek a segítségével egy új energetikai struktúrát, modellt alakíthatunk ki. Az új technológiák, mint amilyen a nanotechnológia, vagy a egyéb új technológiák, nagyon fontos szerepet játszhatnak a ugyanígy a kommunikációs technológiákat és az információs technológiákat is eh, intelligens módon kell felhasználni, tudatosan kell felhasználni a háztartásokban, ugyanígy a közlekedés, az energiatermelés, valamint az ipar területén is. Nem szabad megfeledkeznünk továbbá arról sem, hogy eh, csökkentenünk kell az energiafogyasztást, így többek között az informatika és a kommunikáció területén is, ahogyan az a e, jelentésben is szerepel. Szeretném felhívni a figyelmüket az intelligens fogyasztásmérőkre. Ezen fogyasztásmérők e, nagyban hozzájárulhatnak a fogyasztás csökkentéséhez. Néhány országban, Olaszországban és más országokban is láthattuk, hogy e, ezen intelligens fogyasztásmérők nagyon elterjedtek, szinte csak ilyenek vannak, viszont vannak más országok, ahol szinte alig-alig találhatunk belőlük. Tehát fontos lenne, hogy európai szinten meghatározzuk, hogy mit is értünk intelligens fogyasztásmérő alatt, valamint meghatározzuk, hogy mikorra kell azokat majd bevezetni. Az intelligens fogyasztásmérők befolyásolják a fogyasztók viselkedését, de csak akkor, hogyha a fogyasztó valóban tudatában van annak, hogy pontosan mennyit is fogyaszt és hogyan. Így például az internet segítségével tudhatja, hogy hol is tart a fogyasztásban. Tehát nem elegendő, hogy biztosítsuk ezeket az intelligens fogyasztásmérőket, hanem az is fontos, hogy a felhasználók, a fogyasztók tudják ezeket használni is. Tehát jelezni kellene valahol a jelentésben, hogy néhány év múlva az lenne a cél, hogy a fogyasztóknak a fele ilyen intelligens fogyasztásmérővel rendelkezzen. valamint olyan rendszereket kell kialakítani, amelyek összeegyeztethetőek ezekkel az intelligens fogyasztásmérőkkel. A jelentésben szerepelnie kellene szerintem még továbbá annak is, hogy az építőipar is nagyon fontos szerepet játszhat, és fontos lenne, hogy az európai intézmények is modellek legyenek ezen a téren. Köszönöm szépen. Elnézést, eh, Hipner kolléga. Hát, köszönöm szépen a sok-sok megjegyzést. Köszönöm szépen a véleményeket, kedves kollégák! Nagyon fontos témáról beszélünk ma nem csak abból a szempontból, hogy a klíma politika miatt fontos az, hanem ugye gazdasági problémáink is vannak. Nagyon sok országban küzdünk ezzel az energiafelhasználás, a racionaliz racionalizása ugyanolyan prioritás kell legyen, mint az üvegházhatású gázok csökkentése, kibocsátásának kö csökkentése, de az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a megújuló energiákba történő beruházások mellett ez a terület magára marad. Magára hagyják. Nem is annyira lehet jól körüljárni. Az Európai Unió meg sem határozta ezt a területet annyira nagy mértékben, mint a többi területet. Ezért ennek a témának a felvetése nagyon fontos, hogy a probléma megoldása. Amikor energiatakarékosságról beszélünk, ezek nagyon szükségesek a klímapolitika céljainak elérés érdekében. A piac önmagában nem képes elérni. nem is képes az energiafogyasztást egyedül csökkenteni. Éppen ezért az államnak kell fellépni, beavatkozni, kellenek Európai Unió szintű szabályok, lokális, helyi szinten is, állami szinten is kellenek szabályok, amelyek tehát igazából minden szinten szükség van az energia megtakarításra is. Nagyon fontos, hogy kvázi kikényszerítsük a fogyasztókból a hatékonyabb energiafelhasználást. A vállalkozásokat, más cég, mindenféle céget, gazdasági szereplőt arra kell ösztönözni, hogy csökkentse energiafelhasználását. Az Európai Unió nagyon is hátul kullog az Egyesült Államok mögött ebben az értelemben. Itt az idő valóban arra, hogy a legkülönbözőbb energia megtakarítási formákat elővegyük. Ugye az intelligens mérőórák, vagy a speciális lámpák, amelyek energiahatékony lámpák. Sajnos azonban, ha körülnézünk, nem mindig vagyunk takarékosak, ami az energiafelhasználást illeti. Nagyon fontos az energia felhasználókat arra bírni tehát, hogy ő takarékoskodjanak. Nagyon fontos persze a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy az adott termék mennyi energiát fogyaszt. Nagyon fontos például az energia ágazatban dolgozók megfelelő tájékoztatása képzése, ami az építések energia, az épületek energia hatékonyabbá tételet illeti, sajnálatos módon a szabályoktól eltérően történik az alkalmazás. Nagyon sok épület nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket mi a jogszabályunkban lefektettünk. Olyan mechanizmus kell kidolgozni, amelynek célja nem lehet a büntetés, hanem a két fél közötti együttműködést kell elősegíteni kellenek úttörő szerepet vállaló cégek, akik bemutatják az energiatakarékos termékek felhasználását, az energiatakarékos technológiákba történő befektetést. Nagyon fontos az energiahatékonyságba befektetni, szükség van beruházásokra, és szerintem mindez pozitívan hat nem csak a környezetvédelemre, hanem új munkaerő terem, helyek teremtését is megcélozza. Az egész közösségünk energiahelyzete is javul, ezért nagyon fontos ez a téma. Az Európai Unió végig vezetőként kívánja magát feltüntetni, mi mondjuk magunkról, hogy mi használjuk a legtöbb zöld energiát, meghatároztuk az üvegházhatású gázok 80-95%-át ezeknek csökkenteni szeretnénk. Ezen célok elérés érdekében azonban konkrét intézkedésekre van szükség az energiafelhasználás észszerűsítése terén. Éppen ezért ez nem lehet rövidtávú politika. Ez a politika politikaként egyes lépésekben kell megvalósuljon. Ha az észszerűsítési költségeket ismerjük, akkor ennek ugye nem csak pozitív hatása lehet ennek az egésznek az Európai Unióra, hanem ez egyfajta jelzés az egész világ számára, hogy milyen céljaink vannak, és hogy kívánjuk őket megvalósítani. Következő kolléganő. Nos, az energiát nem felhasználják. Az a benyomásom, hogy csak fogyasztók beszélnek. És nagyon hiányolom ebből a jelentésből, hogy az energia az egy piaci termék, azt nem semmisítjük meg. Átalakul az energia. Éppen ezért az energia használásáról, felhasználásáról kell beszélni. Ilyen felhasználás ami arról szól, hogy minél több munkát teremtsük vele. Az a benyomásom, amikor energiahatékonyságról beszélünk, a fizikai, vegyi, kémiai aspektust nem vesszük figyelembe. Persze egy piacgazdasági értelemben a fogyasztás csökkentésére van szó. Ebből a jelentésből, ebből a vitából is ez derül ki, hogy csökkentjük a fogyasztást. kikapcsolni. Az is egyfajta szervezés. Ezzel is lehet használ, a, csökkenteni a felhasználását, kikapcsoljuk a berendezéseket. Az energiahatékonyság növelése, ez a lehetőség ott, ahol például csomagküldőszolgálat van, vagy amikor ahol küldőszolgálat van, vagy egyébként pontosabban az energia szállítása terén is lehet megtakarítani. a költ nem lehet balra vagy jobbra eltéríteni. Nagyon fontos, hogy az iparban úgymond elszivárgó energiákat próbáljuk visszaszerezni. 80%-ról beszélünk. Nyolc, tizenkét százalékról beszélünk. Valamit fel meg kellene vezetni, fel kellene lépni, be kell avatkozni. Például az áram ellenállás. Nagyon sok csere van, ugye ami az atomerőműveket illeti, a szénerőműveket. Ez az energiacsere sokkal alacsonyabb, mint másút, a hő ellenállás, megfelelő szigetelési rendszerekkel. Ötödik, itt támogatom önöket. Például a súrlódás ellenállás csökkentése, másfajta ellenállás. Nagyon sok mechanikai megoldás van, nagyon sok mozgásterünk lenne. Hatodik pont. A veszteség az elektromágneses mezőből, az átalakulásnál kialakuló veszteségek, ami a gyártást illeti. Két százalékot veszítünk csak. Ott is meg kéne nézni, hogy hogy lehetne takarékoskodni. Hetedik pont. A konverziós lánc túl hosszú, hogy a gázból van hő, a hőből kapjuk az áramot, aztán azt meg tovább küldjük a fogyasztónak. És ő majd ezzel az árammal felmelegíti az otthonát. Tehát ez hülyeség. Hát itt aztán a hatékonyság nulla. A konverziós átalakítási lánc, hát erről senki nem beszél. Ez a konverzió, ez az átalakítás nagy mértékű veszteséghez vezet, amikor a felhasználás hatékonyságról, nem a fogyasztás, az energia felhasználás hatékonyságról van szó. Az energiát nem semmisítjük meg, az energia átalakul, aztán az entrópia kialakul, és azon gondolkozunk, hogy az entrópia hova vezet. Ez egy másik történet darf den Kollegen Jadot als nächsten bitten. köszönöm, a következő. Merci, Monsieur le Président, et euh, je voudrais féliciter le, euh, le travail. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Benzen kollégának, az előadónak. Nagyszerűen, euh, nagyszerű munkát végzett, amihez mi is megpróbáltunk hozzájárulni. Ma a jelenlegi gazdasági, pénzügyi válság helyzetben nagy szerencsénk van, hiszen ö, a kis és középvállalatok ö, munkahely teremtési kapacitását nem nagyon ismerjük, és nem nagyon tudjuk, hogy ö, mennyire hozzájárulhatnak ezek az új munkahelyek, illetve ezek a kis és középvállalatok ahhoz, hogy csökkentsük az energia, haté- az energia felhasználást. és mindenképpen ki kell használnunk ezeket a kapacitásokat, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor a következő energiaválságnak mi leszünk az első áldozatai. Év végéig mindenképpen szükség van arra, hogy egy valódi cselekvési tervet határozzunk meg az energiahatékonyság területén, ami ne csak üres szó maradjon, hanem mindenképpen megvalósuló kvantitatív és kvalitatív intézkedéseket tartalmazó csomag legyen, amelyek segítségével felülvizsgáljuk a létező irányelveket, illetve egyéb jogszabályokat. A, legyen szó a Nabukkóról, vagy Nord Streamről, vagy bármelyik gázvezeték építéséről. Nos, hogyha sikerülne 20%-kal növelni az energiahatékonyságot, akkor 15 nabukkónyi gázvezeték építé- megépítésére nem lenne szükségünk. Tehát ezt észben kell tartanunk, hogy ez az energia, 20%-nyi energiahatékonyság növelés sokkal kevesebbe kerül, mint 15 Nabucco gázvezeték megépítése. Számos intézkedést javasol a jelentéstevő, és a létező épületeknek a felújítása, ez fontos az jelentéstevő számára, hát ez szerintem is fontos, de fontos lenne, hogy hangsúlyt helyezzünk a felújításoknak a mértékére, illetve a gyorsaságára is, hiszen az energia takarékosság területén még óriási kapacitások vannak ezen a területen. A finanszírozás itt is nagyon fontos kérdés, az előadó nagyon sokat beszél róla, és szerintem ez jó is. Szerintem lehetőségünk van arra, hogy a tagállamokat felkérjük arra, hogy minden egyes országban hozzanak létre egy alapot az energia hatékonyság növelésére, amely kiegészíthetné a magánforrásokat. az energia adóról szóló irányelv kapcsolatos tárgyalások során beszélhetünk még ezekről a kérdésekről, valamint a széndiokszid kibocsátási kvóták kapcsán is azt hiszem, hogy tehát ezekről a területekről beszerezhetjük azokat a forrásokat, amelyekből finanszírozhatnánk az energiahatékonyság növelését. több milliárdos, több tíz milliárdos forrásokat szerezhetünk ezen forrásokból, tehát az energiaadóból, illetve a széndiokszid kvóták kereskedelmi rendszeréből. Ezekből a forrásokból tényleg finanszírozhatnánk az energiahatékonyság növelését. Azt láthatjuk, hogy a Európában a legveszélyeztetettebb lakosok azok, akik a leginkább kivannak téve az energiahatékonyság nem megfelelő voltából következő következményeknek, tehát ezen a téren is mindenképpen lépnünk kell. Kavályó asszony. Thank you very much, uh, Cher. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok Benson kollégának ehhez a nagyon jó jelentéshez, amikor keresi az egyensúlyt a pénzügyi korlátok és az változás elleni harccal kapcsolatos ambíciók között. Hát meg kell találnunk a módját annak, hogy elősegítsük az energiahatékonyságot, legyenek ehhez megfelelő incentívek, és az egyik lehetőség, amelyet én a magam részéről javasolnék, és a módostóról már beszéltem is az előadóval, hogy a feltételesség, a kondicionalitás elvét vezessük be az európai alapokkal kapcsolatosan, tehát olyan projektek kapjanak finanszírozást, amelyek bizonyos hatékonyságot elérnek az energia hatékonyság terén, tehát nincs értelme drága, megújuló energiaforrásokra alapozni, ha ez nem biztosítja egyben az energiahatékonyságot is. Ez egy fontos dolog lehet, és ezzel így módon nyomást tudunk gyakorolni gyakorolni a jövőben. A második dolog, hogy fontosnak tartom, hogy a helyi szinten az önkormányzati hatóságok és Európa egyfajta hálózatban működjön, ügynökségi hálózattal, amelyek európai támogatással jöttek létre, ezeknek nagyon fontos szerepük van. Az önkormányzatok, ezek az, ener, az ottani ügynökségek is említésre kerülhetnének a jelentésben. Az utolsó megjegyzésem pedig, hogy nem szabad elfelejtenünk az ipar szerepét. A kutatás és a technológia fejlesztés terén, de nem csak itt, hanem az energiaintenzív ágazatokban még mindig több kutatásra és technológiafejlesztésre van szükség, új folyamatokra van szükség bizonyos szektorokban, az iparban, annak érdekében, hogy versenyképesebbek lehessenek a jövőben az energiabiztonsági, hatékonysági korlátozások érvényesülése mellett is. Tehát azt gondolom, hogy meg kell említeni a kutatás fontosságát az energia megtakarításokkal kapcsolatban, és erre az iparnak kell hangsúlyt helyeznie. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tikau asszony. Nagyon szépen köszönöm magam részéről. Én is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének a jelentéséhez. Még néhány módosítót mi is be fogunk nyújtani. Szeretném mindenek előtt kiemelni, hogy véleményem szerint az energiahatékonyság az EU egyik prioritásának kell lennie az elkövetkező években. Azt hiszem és remélem, hogy az energiahatékonyság mind a tanács rendjén szerepel, és mind a bizottság is foglalkozik vele. Az energia szegénységgel kapcsolatban már mások is elmondták előttem, hogy azoknak a száma, akik a gazdasági válság, a munkanélkül is szem, megszenvedik ezt a helyzetet, nő, és éppen ezért egyre több olyan család van Európában, amelyek ki vannak téve ennek az úgynevezett energiaszegénységnek. Ezért a jelentésnek konkrét előírásokat is kellene rögzíteni ezen a területen. Ahogy én javasoltam, az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban, azt hiszem, hogy a félidős értékelésnél, a köztes mérlegnél, amikor megnézzük a rendelet érvényesülését, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot arra kellene használni, hogy a projektek az energiahatékonyság területén mindenek előtt az épület hatékonysággal kapcsolatban elsőbséget, vagy legalábbis nagyobb értéket, helyi értéket kapjanak az alapon belül. Mi 4%-os növekedés, növelést kértünk, de azt hiszem, hogy ez a félidős értékelés arra is hasznosítható, hogy a következő pénzügyi tervben az energia hatékonyság az épületekben még nagyobb hangsúlyt kapjon. Beszéltünk az energiahatékonyságról a szállításban. Igen, helyes. Egy ajánlás lenne ezzel kapcsolatban, hogy támogassuk a kutatás területén a az előrelépést, hogy az energiahatékonyság a közlekedésben is növekedhessen. Nagyon sok projekt van, Galileo és egyebek, amelyeknek, amelyek a, az IKT technikákra alapulnak, hogy intenzívebbé tegyék a közlekedést, és ide is el kell jutni, és fontos, hogy legyenek olyan gépek, de hát akár kerékpárok is, amelyek intelligens hálózatokat alakítanak ki. Remélem, hogy a jelentés készítője is figyeli, amit mondok. Nagy potenciál van ebben. Jelenleg azt jelent problémát, hogy Spanyolországban évente 5 milliárdot fektetnek megújuló energiákba, és most bizonyos szélerőműveket be kell zárni, mert a hálózat nem tudja befogadni az energiát. De ha az infrastruktúra fejlődik decentralizáltan, akkor az ilyen elektromos eszközöket intelligens hálózatba tudjuk integrálni. Végül pedig még azt szeretném elmondani, hogy az épület energiafelhasználási hatékonyság területén eddig nem tettünk meg mindent, még szükség lenne egy további jelentésre a bizottságtól ebben a témában, de ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség. Köszönöm, Hök már kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem nem is kell mondani, hogy az energiahatékonyság nagyon fontos a versenyképesség és a biztonság és a, az új energiaforrások fejlesztése, fejlődése szempontjából. Ha hatékonyak vagyunk, könnyebb új energiaforrásokat bevezetni. Egy megfontolást szeretnék hangsúlyozni, és jó lenne, ha ez a jelentésben is szerepelne, és azt hiszem ez is a fő hangsúly. Amikor akciókat szervezünk, nyilvános akciókat, fogyasztók, háztartások, vállalatok számára akkor ugye minden amellett szól, hogy hatékonyak legyünk, hát a költségekre kell elsődlegesen meg az ára gondolni, de hangsúlyozni kell ezt ott, ahol a társaságok nem tudnak még bekapcsolódni. A különböző nyilvános akciókra gondolok. Már említették, hogy az infrastruktúra, a közlekedés kell, hogy legyen a fő fókusz, és ugye mi kötelező célokról beszélünk, de talán könnyebb kötelező akciókkal élni, amikor azt nézzük, hogy az energia használat például hogyan fejleszthető a házak, épületek fűtésénél, vagy a közlekedési rendszerekben hogy jobb legyen az energia felhasználás. Majd a módosítóban vissza fogok erre térni, de hát azt kell nézni, hogy az egyének mit tehetnek, és minél inkább ezt tesszük, annál relevánsabb lesz ez a kérdés. Köszönöm. Brezina kollega. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a jelentés készítőjének a munkát a javaslatait nagyon pozitívnak tartom egy kivétellel, mégpedig azon kötelező célok kivételével, amelyek egy kicsit koraiak. Még nincs itt ennek az ideje, de minél jobban hasznosítjuk az energiát, annál jobban fog ez menni, hogy energia hatékony rendszereket alakítsunk ki. Ez tehát előnyös Európa számára, és az egész társadalom számára, de azért meg kell nézni, hogy nem követünk el tévedéseket, hibákat, mert lehet, hogy egyes esetben sikeresek vagyunk, de hogyan már Mondta Gérek kollega, és azt gondolom, hogy azok, akik erről vitatkozhatnának, többet kellene, hogy tegyenek. Az energiahatékonyság növelésével nem lehetett soha az összfogyasztást csökkenteni eddig. Ha megtiltjuk, hogy a százvatos izót használják, mert hogy ez sokat fogyaszt, és hogy ezt helyettesítsék takarékosabb égővel, akkor nem látjuk, hogy csökken a fogyasztás. A cél pedig ez, és akkor még többet fognak világítani. De hát így működik a gazdaság. Ha olcsóbb, még többet világítanak. Tehát javasolom, hogy támogassuk a jelentést a kötelező célok kivételével. Én az energiahatékonyságot szorgalmazom, csak nem szabad áltatni magunkat, hogy ezzel az egész gazdaságban megtakarításokat tudunk elérni. Köszönöm. Következő hozzászóló. Muchas gracias. A mí hay dos temas que me preocupan. Kortinesz asszony, köszönöm szépen. Van egy probléma, ami engem nagyon aggaszt, de először szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy egy nagyon realista jelentést írt. Több dologról kell beszélni, amikor az energiahatékonyságról van szó. A politikában nagyon sok ellentmondás található. Beszélhetünk majd illetve minden reggel a gazdasági válságról, de egészen más a helyzet, amikor az energiahatékonyságról van szó. Spanyolországban közel 5 millió a munkanélküli. És azt hiszem, hogy ennek csupán egy százaléka tud autót cserélni, és még kevesebben vannak közöttük, akik a lakásukat szeretnék elcserélni hiszen erre nincsen lehetőségük. Nálunk van atomenergia, és a megújuló energiaforrások egyelőre nagyon drágák. Tehát itt nagyon sok az ellentmondás, hiszen folyamatosan beszélünk az egyenlőségről, az esélyegyenlőségről, de végső soron minden bajért a szegényeket tesszük felelőssé. Amikor a megújuló energiaforrásokról van szó, akkor azt mondjuk, hogy lehető lenne, lehetővé tenni a megújuló energiaforrásoknak a felhasználása, hogy egész kerületek önállóak legyenek. Viszont jelenleg Barcelona energia ellátásához jelentős, rengeteg energiára van szükség. Hát azt hiszem, hogy ez a fajta hozzáállás eléggé aggasztó. Beszéltünk hatástanulmányokról, gazdasági hatástanulmányokról, de fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy ha döntünk bizonyos kérdésekben, akkor tudjuk, hogy az mennyibe fog kerülni, és ki fogja azt a költséget kifizetni. Pontos, hogy az európai szinten megszülető döntéseknél figyelembe vegyük ezeket a pontokat, hiszen végső soron a megvalósítói fognak majd fizetni ezen terveknek a megvalósításért. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenképpen észben kell tartani. És a spanyol 5 millió munkanélkülvel is valamit csinálni kéne. Hiszen beszélünk energiahatékonyságról, meg arról, hogy a lakások területén mennyit tehetnénk ezen a téren, de ha ezt nem tudják megfizetni, akkor nem tudnak ezen a téren előrelépni. A címkézésről is nagyon sokat beszéltünk, viszont a címkézés rendszere, az energiahatékonysággal kapcsolatos tanúsítványok megbéníthatják az innovációt, mivel az adminisztráció nem olyan gyors, mint az innováció, és nem szabadna semmiféle korlátot szabni az innovációnak. Bizonyos szabványokat meg kellene azért határozni, mindenképpen szerintem nagyon fontos lenne, hogy beszéljünk a minősített házakról az energiahatékonyság szempontjából. Most az energiahatékonysági irányelvben, nem tudom, hogy mi a helyzet az épületekkel, de mindenképpen fontos lenne, hogy az épületek is bekerüljenek ebbe az irányelvben. A minősített épületek, illetve bizonyos épületek eh, esetében eh, mindenképpen fontos lenne, hogy rendezzük az ellentmondásokat, és eh, mindenképpen ezeket a kérdéseket rendezni kell. Köszönöm. Schlafen Kedves kollégák, mindannyian azon leszünk, hogy így legyen, de még hercogasszony is szót kért. Köszönöm szépen. Gratulálok a jelentés készítőjének. Nem szólnék, ha mások ő, említették volna azt, ami számomra a legfontosabb. Az energia hatékonyság az egy emberi kérdés. És hát ezt csak akkor igényelhetjük, ha tudjuk, hogy mi ez. Tehát kell egyfajta ilyen energiához való hozzáértés, eh, hogy amikor házakról beszélünk vidéken, akkor nem tudom, hogy hányan tudják, hogy miről beszélünk, hogy ez mit jelent. Tehát kell egyfajta eh, energia hozzáértés, energia ügyi eh, tudás. Ez egy fontos része kell, hogy legyen a termelő oldalon, meg a fogyasztó oldalon egyaránt, úgyhogy ezt szerintem nem kell foglalni a jelentésben, és ezért fogok néhány módosítót beterjeszteni. El kell jutnunk a villanszerelőkhöz, az építetőkhöz. Nem elég, hogyha csak a tetején, a csúcson vannak jó dolgok, hanem el kell jutni egészen lentig hangsúlyozni kell, hogy milyen hozzáértésre van szükség ahhoz, hogy ezt betartsuk és előbbre vigyük ezt az ügyet, különben nem fogunk eljutni oda, ahova akarunk, ezt akartam elmondani. Köszönöm, akkor ezzel mindenki beszélt, aki beszélni akart. A bizottságnak megadnám még röviden, röviden a szót. Máté asszony van itt, ha jól látom, aztán még egyszer a jelentős felelőse, és akkor átérünk a következő napi rendi pontra, tehát a bizottsági a szó egy rövid válasz erejéig. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bencen úr, és a bizottság tagjainak, akik hozzászóltak. A bizottság számára ez egy érdekes vita, és örülünk, hogy ilyen sok hangot hallhattunk. Ami bátorít, az az, hogy mindenki hangsúlyozta az energiahatékonyság fontosságát, és ennek az új tervnek a fontosságát, amelyet a bizottság hamarosan előterjeszt. Ez egy jó kiinduló pont. Benzon úr is bemutatta a tervezetét szóban, ez mind nagyon értékes megjegyzés, és biztosíthatom önöket, hogy a bizottság tüzetesen meg fogja vizsgálni mindezeket a kezdeményezéseket, amelyeket itt megneveztek. Első lépés, hogy meghatározzuk ugye a politika irányvonalát ezen a területen. Ez egy keret lesz, az energiastratégia 2020-as, ez egy keret, és ez először, legalábbis először jelenik meg először, és az energiapolitikának abból kell kiindulnia, hogy először elemzi a szükségleteket és a felhasználást, a fogyasztást. Ez lesz a nyitány a későbbi anyagok felé vezető úton. Nem akarok részletekre kitérni az egyes felvetéseket illetően, még ezekről folyik a vita, majd amikor végleges lesz a, véglegesítik a jelentést, de egy elem fontos, és ezt jelölni kellene, jelezni kell, hogy a bizottság, és itt tesz komoly erőfeszítéseket, néhányan azt mondták, hogy elemezni kell a jelenlegi ö, keretet. 2006-ból van egy terjedelmes jelentés, és most dolgozunk a jelenlegi portfólión. Ez fontos számunkra, folytatjuk a munkát, de szeretnénk egy végleges értékelést is készíteni, és ez lesz majd természetesen a kiinduló pont a további kezdeményezések számára. Ez azt is jelenti, hogy a bizottság szeretné, hogy a meglévő politikai kezdeményezések és jogszabályi kezdeményezések tovább haladjanak, illetve megvalósuljanak minden tagállamban. Hallottunk megjegyzéseket a jogszabályalkotással kapcsolatban, meg hogy milyen fontosak a tagállami, a nemzeti Energiahatékonysági tervek, ezt is hangsúlyozni kell. Akkor itt abba hagyom, elnök úr, ha egyetért. A bizottság több mint örül annak, hogy hozzájárulhat ehhez a vitához. És örömmel várja a végleges jelentést önöktől. Egy rövid megjegyzés a további vitával kapcsolatban talán nem értettem, amit mondott, hogy akkor most a további munka alapja az mi lesz? Az a 2006-os anyag felülvizsgálata, vagy ezt, vagy, vagy ezt aktuál, ne válaszoljon most, csak gondolom, hogy azt akkor aktualizálják, nem? Mert a 2006-os nem lehet az az időpont, amire alapozunk most, hogy mi történik, nem? Na de most akkor Benson kollégának adom meg a szót, aki lehetőséget kap, hogy minden kérdésre feleljen. Nem, ez nem fair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon szépen köszönöm a sok megjegyzést az árnyék előadóktól. Köszönöm szépen az összes képviselő hozzászólását. Az energia szegénységről, az oktatásról, a közlekedésről, és az épületek megújításáról már beszéltünk. Ezek a megkészések mind nagyon érdekesek voltak. Mint említettem, nagyon sok energiát használunk a meglévő épületekben, és az épületekről szóló irányelv nem elég, csak az új épületekre vonatkozik az az irányelv, éppen ezért valamit tennünk kell ezzel a témával kapcsolatban. Ezek az új kezdeményezések Természetesen a gazdasági problémák tükrében értelmezendőek, és mint említettem, amikor megkezdtük ezt a vitát, nagyon sok érintett van, és örömmel nézek a módosítók elé és a jövőbeni tárgyalások elé. Mégis ne feledjük, hogy az energiahatékonyság területén nagyon sok innováció van, nagyon sok innovatív lehetőség áll a cégeink rendelkezésre. Új munkahelyek teremtésére is mód nyílik a KKV-kban kiváltképpen. Több értéket kell termelnünk a termékeinkben, és több munkahelyet. Azt hiszem, itt egy nagyszerű lehetőség nyílik számunkra, mert a leghatékonyabb módon pénzt úgy lehet megtakarítani, hogy energiahatékonyságot alkalmazunk. Hallottunk olyan meg- megjegyzéseket is, amelyek a finanszírozásról szólnak. Mármint, hogy több pénzt kellene biztosítani a probléma megoldására. Éppen ezért várom a véleményeket, nagyon sok az érintett, nagyon sok az érdeklődő, remélem, hogy közös megoldást találunk. Annak érdekében, hogy valóban erős üzenetet fogalmazzunk meg a bizottság számára, hogy a bizottság megtudja, hogy mi a parlament véleménye. Köszönöm szépen! Október 5-e a módosítók leadási határideje. Ezzel rátérnénk a következő napi rendi pontra, a 15-ös napi rendi pont, iparpolitika a globalizált világban, a globalizációban. Lange kolléga, a jelentéstevő, meg is adom neki a szót, és ezzel majd megnyitjuk a második vitafordulót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Valóban a cím iparpolitika a globalizáció világában, ha megnézzük, hogy hogy működik a verseny, akkor azt hiszem, hogy igenis szükség van arra, hogy intenzíven foglalkozzunk az iparpolitikával. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Egyesült Államok egy milliárdnyi dolláros innovatív programot dolgozott ki Kínában, nagyon erős az innováció, pont a csúcs technológia területén erősíti meg az innovációt, és Kína nagyon is terjeszkedő nyersanyag politikát folytat. Vagy Japánban is az iparpolitika nagyon is elől van, és nagyon is forszírozzák. És kedves kollégám, megnézzük mindezt, akkor nem engedhetjük meg magunknak azt, amit az elmúlt években tettünk. Nagyon sok szor azt mondhatjuk, hogy meg nem valósuló iparpolitikát folytatunk. Nagyon gyorsan meg kell erősíteni az ipari alapot. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy természetesen reagálnunk kell a globális klímaválság kihívásaira is, és jobban kell az ökológiai élet alapjainkkal bánni. Mind a kettő együtt döntő kihívás egy új iparpolitika számára Európában. Az elmúlt hetekben sok kollégával intenzív beszélgetéseket folytattam, nagyon érdekes frakciónk által szervezett szemináriumot tartottunk, meg nagyon sok gondolatot vittem haza ezen rendezvényekből, és ezeket meg is találják a jelentés tervezeten. Nyilvánvaló kollégák, hogyha esélyt akarunk egy észszerű iparpolitika számára, akkor az csak is integrált ipar, iparpolitika lehet. Ami a bizottságon belüli integrációt illeti. Néha az az ember érzése, hogy az enyém, hogy a bizottságban a politikák nagyon is eltávolodnak, egymástól függetlenül szerveződnek. Ha valóban komolyan szeretnénk az európai ipari bázist megerősíteni, akkor a bizottságon belül is integrált megközelítést kell alkalmazni, éppen ezért kellene a munka, egy munkacsoportot felállítani a bizottságon belül, hogy valóban megszervezze a bizottságnak erre irányuló politikáját. Egyeztetni kell azonban a bizottság és a tagállamok között. Javítani kell az együttműködésüket. A válságban kiderült, hogy a tagállami politikák másként kerülnek megszervezésre, mint például a szomszédos országban. Tehát a 173-as cikkeiben szerepel az, hogy az ipari politikákat egymás között is harmonizálni kellene a tagállamok között. Ha ezt nem sikerül elérni, ezt a két integratív elemet, akkor azt hiszem, hogy kudarcot fogunk vallani. És ha megnézzük, hogy mit kell tenni, kedves kollégák, akkor azt javasolnám, hogy egy mm, horizontális cselekvő képességre irányuljunk. Nagyon fontos a, regionális és ágazati aspektusok figyelembevétele. Természetesen <coughs> nem lehet intervenciókkal jobb iparpolitikát folytatni, mint maguk a cégek tesznek, teszik, de kiderült az, hogy a tapasztalatainkból, hogy a piac mindent nem tud szabályozni. Egy intelligens, horizontális politika mindenképpen támogatandó. Ezt kell kialakítani. Jelentéstervezetemben kísérletettem arra, hogy három központi blokkban gyűjtsem össze ezeket a gondolatokat, az első blokk az innovációs politika, meg vagyok győződve arról, hogy sokkal erősebben tudjuk az anyagi aspektust, illetve az ismeretek transferét megvalósítani, illetve meg kell tennünk annak érdekében, hogy az innovációt előre vigyük. És most megint az integrációnál vagyok. Kapcsolatot kell teremteni. Például a digitális Európa megközelítése és a hagyományos iparpolitika között kell viszont létesíteni. Így lehet előre lépni, haladni. Ez azt is jelenti, hogy pénzt kell rendelkezésre bocsájtani annak érdekében, hogy a kockázatos innovációkat is támogatni tudjuk, és ugye az Európai Beruházási Bank elé állított feladatot is meg kell nézni, és ki kell emelni. A második blokk ez az ipari cselekvés, vagy ipari fellépés anyagi háttere. A nyersanyagoknál vannak gondjaink. Egyrészt arról van szó, hogy hogyan lehet észszerű nemzetközi megállapodásokkal nyersanyagbiztonságot teremteni, de látnunk kell azt is, hogy milyen nyersanyagaink vannak nekünk Európában. Kell egy európai rendszer, meg kell nézni, hogy mi van Európában. És azt hiszem, hogy az egyikéknél sokkal észszerűbben kellene feldolgozni a nyersanyagokat. Körforgás orientált kell legyen a megközelítésünk. Nem szabad azt sem elfogadni, hogy legális vagy illegális módon értékes nyersanyagokat kivigyenek Európából. A kérdés az, hogy ki kereskedik nyersanyagokkal. Ezt is jó lenne megvizsgálni, mert ez egy oligo, tehát monopól helyzet alakul ki gyakorlatilag ebben. Ha csak három szolgáltató van világszerte, akik lefetik a piac 75%-át, nos hát nagyon nagy nyomást gyakorolnak az ipari fejlődésre, ez a három oligarcha ami a forrásokat illeti, a nyersanyag biztonságot. Itt a nyersanyagokkal hatékonyabban kell eljárni. Szerintem ez is központi kihívás. Így lehet hatékonyabban fellépni és ökológiai felelősséget is vállalni. Néhány jogalkotási eszközünk rendelkezésre áll, ezekből többet is ki lehetne hozni, mint eddig tettük, a harmadik nagy csoport az a kérdés, mi a helyzet a munkavállalók minősítésével. Néhány ágazatban, néhány területen már ma is van probléma, nincs megfelelő szakember. Éppen ezért zajlik a vita arról, hogy kit hozzunk be kívülről. Ez nálandó napi rendi téma nagyon fontos, hogy az Európában dolgozó emberek, akik itt akarnak dolgozni, őket megfelelően ki kell képezni, megfele, hogy azért, hogy megfeleljenek az európai ipari követelményeknek, illetve szükségletnek. Itt többet kell tennie az illetékes alapnak. A harmadik blokk ugye az ipari kultúrára vonatkozik. Ha valóban iparpolitikát eddig az Európai Unióban nem úgy alakítottuk ki, ahogy kellett volna, akkor mondhatjuk azt, hogy miről is van szó, mitől függ ez. Például, ha az irányító vagy vezető piacokat meghatározzuk, például közbeszerzési eljárásokkal jobban támogatjuk ezeket a vezető piacokat, a GDP 10 százalékát közbeszerzés során generálják. Ezt az eszközt fel kell használni az innovatív termékek gyártásához, olyan termékek gyártásához, amelyek hosszú távon megfelelnek a versenyomásának, illetve az ökológiai feltételeknek. Ezeket a termékeket kell piaci összönzőkkel ö, gyártatni. A szerkezet átalakítást jobban nyomon kell követni, nem csak akkor, amikor már beesett a gyermek a kútba, hanem preventív intézkedéseket kell hozni, szerkezet átalakítási kísérő intézkedéseket, hogy munkahelyeket meg tudjunk őrizni, illetve figyelembe kell venni az új vállalkozásokat is, vagy támogatni kell őket. Azt hiszem, hogy itt valóban új ipari kultúrára van szükség, és ide tartozik még az állami támogatások rendszere. Én azt gondolom, hogy átlátható, módon állami támogatási politikát felhasználhatunk annak érdekében, hogy innovatív ipari ágazatokat erősítsünk, és így versenyképessé tehetjük őket. Az oda vezethet, hogy az Európai Unión belül egymásnak riválos, riválisaivá válhatunk. Tehát nagyon óvatosan kell ezt a témát kezelni. Az Európai Unió melletti szinte a regionális. Erről röviden szeretnék érintőlegesen szólni. Minden vizsgálat arra mutat, hogy az ipari cégek döntéshozatali mechanizmusa attól függ, hogy mi a helyzet a regionális struktúrákkal. Az innovatív hálózatok klasztereként működnek, azért, hogy a helyszínen, Európában meg tudjuk őrizni az ipari perspektívát. Azt javaslom, hogy a regionális képződést vannak technológia, vagy metropol orientáltságú, nagyvárosi agglomerációra vonatkozó klaszterek. Nagyon fontos a régiók, az innovatív a regionális hálók támogatása. A horizontális megközelítés mellett azt javaslom, hogy néhány ágazat számára, amelyek nagyon fontosak az európai ipar számára, ágazati kezdeményezéseket vezessünk be, például az autóipar számára, annak érdekében, hogy az innovációs folyamatot ösztönözzük, de annak érdekében is, hogy a mobilitást fenntartható módon tudjuk garantálni. De vannak olyan ágazatok, mint a megújuló energiák, amely ágazat időközben nagyon is releváns iparágazattá nőtte ki magát, és nagyon nagy kihívások előtt áll, hiszen a szerkezet átalakítás a cégeknél egy fontos kérdés. De a globális összefüggésben éppen Kína például nagyon sokat ö, fektet be az megújuló energiákba. Nem vagyok mindig meggyőződve arról, hogy mindig korrekt körülmények, feltételek között teszi Kína ezt. Éppen ezért szerintem nagyon fontos az ágazati megközelítés. És éppen ebből adódik az, én azt gondolom, hogy mindannyian közösen új, friss iparpolitikát kellene elindítsunk, és így az e, többlet érték termelése elősegíthető. Remélem, hogy a bizottság nyilatkozata október 13-án jön majd a bizottság hozzánk, Remélem a jelentésbe beépíthetjük a közleményt, és így közösen a parlament és a bizottság a helyes útra terel minket. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kollégák megjegyzését. Köszönöm. Und der Kollege kolléga kérte a szót. Szóval, Köszönöm ennek először, és gratulálok Lange úrnak aki előterjesztette már a munkaanyagot korábban, ahhoz képest ez a jelenlegi tervezet sokkal kevésbé intervencionalista, sokkal moderáltabb, és a nyersanyagok önöknél most nagy szerepet kapnak, de a KKV-k sem sikkadnak el, és a szektor specifikus cselekvési tervek is itt vannak. Tehát ez az egész egyre jobb lesz, és ez szerintem nagyon jó örülök, hogy továbbra is azon van, hogy megteremtse az egyensúlyt a kutatás és innováció, valamint a versenyképesség között. Tudatosan kéri az innováció definícióját egy nagyon széles értelemben, és én azt javasolnám, hogy minden tartozon innováció alá, ami olyan ötlet, amiből pénz lesz, pénz lehet. A kutatásban ugye pénzt tudásba fektetünk, az innováció ez fordítva lesz, a tudásból csinálunk pénzt valamilyen szolgáltatás vagy termék formájában, és itt egy picit valóban lemaradtunk Európában. Alapvetően azt is fel kell tenni, azt a kérdést is, hogy hogyan tudjuk az innovációt ösztönözni. Sok program van, de néha dolog egyszerű. Néhány országban, Norvégiában például az elektromobilitást ö, úgy ö, segítik elő, hogy az elektromos árammal meghajtott autók ingyen parkolhatnak. Ö, ö, vagy például a, ez nagyon rugalmasan alakítható, és nagyon jól lehetne ilyen ötleteken keresztül innovációs ösztönzéseket kialakítani. Amit hiányolok, az a made in kérdése. Tehát honnan jön a termék? És úgy gondolom, hogy az európai iparpolitikában arról is beszélni kell, hogy mennyi termelés van még nálunk egyáltalán és ez csak a címkézéssel megy, a világos megjelöléssel, hogy made in. Ez konfliktus, Európában a franciák, az olaszok akarják, az északi országok nem annyira, de beszélni kell róla, mert ez teremti meg az átláthatóságot a fogyasztó számára, hogy aztán döntsön, hogy mikor, hol és mit vásárol mindig hivatkozott Kínára, amíg beszélt. Hát én is azt szorgalmaznám a módosító indítványaimban, hogy legyünk partnerek, ne áltassuk magunkat. Az Atlanti óceán túlsó partján vannak a piacok, de hát azért a mi munkapadunk az Kína, és ez jó, de veszélyes is, ezt tudjuk. Jó, mert elértük, hogy Kína gazdasági fellendülését kihasználjuk a magunk céljaira is. Rossz, mert a kínaiak attól, hogy ilyen meghosszított munkapad lesznek, azt követelik, hogy minél több tudást ö, transferáljunk hozzájuk. Tehát kell a szellemi tulajdon védelmére egy egyezmény a kínaiakkal, a szabadalmainkat használják, hogy egy az egybe átvették a német szabadalmi törvényt, és agresszíven alkalmazzák az európai iparágakra is, és itt nekünk megfelelő egyezményre van szükségünk lehet majd egy közös bíróságot is létrehozni, de a dolog lényege az, hogy Kínát partnerként kezeljük, szociális partnerként, képzési partnerként, és egyszer talán majd egy szabadkereskedelmi zóna is létrejöhet, de ezt látni kell, hogy Kína számunkra a döntő tényező az iparpolitikában. Még egy szempont, ez is összefügg Kínával, illetve, de globális, ez pedig az angolok azt mondják, hogy hogyan lehet a mérnök hiányt és a szakember hiányt leküzdeni. Ugye a demográfiai változás ö, nyomán majd csak minden második állást tudunk betölteni a szakmunkásoknál, a mérnököknél még rosszabb a helyzet. Másfél éves az adat, de ez szerint Németországban például az elkövetkező generációkban 95 ezer mérnök hiányzik, majd más területeken a helyzet még rosszabb. Tehát világszerte harc folyik a tehetségekért, és magas szintű ipari termelést nem valósíthatunk meg, ha ebben a harcban nem veszünk részt. Tehát nem lehet nem küzdeni sajnos ezt ki kell mondani, azon kell lenni, hogy jobb legyen a migráció alakulása, a kanadiak szelekcióról beszélnek, és ezen kell nekünk is lennünk, és erről nyíltan kell beszélni. Ugye Európa, mint mint befektetési szintér, technológiából él, meg toleranciából is, úgyhogy ez is ide tartozik ehhez a vitához, és Jobb lenne, ha jó lenne a kommunikáció a polgárok irányába. Az iparpolitikának jobban kommunikálhatónak kell lennie, és ez is a mi feladatunk. Köszönöm. Köszönöm, Grosztett asszony. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében árnyék jelentéstevőként szeretnék, köz, ö, szeretnék gratulálni Lange úrnak a jelentéséhez. És szeretném ugyanakkor elmondani neki, van néhány olyan pont, amit még egy kicsit jobban lehetne részletezni. Nos, ami az EU belpolitikáját illeti. Lange úr megemlíti a e, vállalatok számára nyújtott állami támogatások problémáját. Most tény, hogy vannak e, uniós politikák, szabályok, amik viszont a globalizált világban nem ugyanúgy működnek, mint a világ másik, e, más részein. Tehát fontos lenne, hogy megvizsgáljuk ezeket az állami támogatásokat, és figyelembe kell venni az európai versenyhelyzet szempontjából is, hogy, hogy milyen hatásaik vannak. Ami az iparpolitikát illeti. Vegyünk egy példát, az Airbus példáját, ami egy siker volt, mindannyian büszkék vagyunk rá, Viszont ma nem valósulhatna az meg, mivel ma a versenypolitikai előírások túlságosan és szigorúak. Tehát, hogyha nem tudunk ilyen új európai bajnokokat létrehozni, hát akkor nem jutunk sehova sem. Itt van még a finanszírozás kérdésén. Az előadó beszélt az Európai Beruházási Bankról, Mindenképpen beszélni kellene az Európai Beruházási Bank saját forrásairól. Azt hiszem, hogy e tekintetben módosítani kell majd a jelentést. Fontos, hogy messzire tekintsünk. Az ipar számára elviselhetetlen a bizonytalanság viszont ma folyamatos bizonytalanságban tartjuk az ipart az újabb és újabb szabályainkkal, valamint itt van a klímaváltozás is, ami miatt a bizottság folyamatosan ö, ingadozik a mínusz 20, 15, 10 százalék és egyéb célkitűzések között, és az ipari szereplők nem tudják, hogy hogyan fektessenek be a jövőben. Tehát fontos, hogy ezen a téren is elkötelezzük magunkat, hogy kialakítsunk egy álláspontot, amihez tartjuk is magunkat, és nem változtatgatjuk azt folyamatosan. Ezen kívül küzdenünk kell a piac szétdaraboltsága ellen. Mindenképpen fontos, hogy Európában tartsuk az termelő üzemeket, hiszen nem beszélhetünk iparpolitikáról, hogyha nincsenek termelő üzemeink. Itt is hoznék egy példát. Itt van a Galileo projekt. 14 szatelitet gyártottunk pályázat útján egy német vállalattal. Viszont ez az a probléma, hogy ezek a német vállalatok amerikai alvállalkozókkal gyártatták le ezeket a szatelliteket. Hát azon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan kerülhetjük el a jövőben az ilyen helyzeteket. Hát fontos, hogy beszéljünk továbbá az Európában gyártott termékeknek a e, minőségéről is, hiszen ez az, ami ezen, ezen a téren fontos az, hogy megjelöljük, hogy hol is készültek ezek a termékek. A Made in Europe címkének e, valódi értéket kell, hogy e, takarjon. A PPP-k szintén nagyon fontos szerepet játszhatnak a jövőben. Kárváló jelentés kapcsán beszéltünk arról, hogy egyszerűsíteni kell a kutatási keretprogramot. Nos, itt is fontos, hogy ezek a PPP-k megfelelőképpen működhessenek a jövőben. Néhány kolléga továbbá említette, hogy a repülő, repülés technológia területén Európának jelenleg több mint 90 ezer mérnökre lenne még szüksége. Tehát tovább képzé, további képzésre lenne szükség az európai egyetemeken és főiskolákon, hogy megtaláljuk, kiképezzük ezeket az új mérnököket. Fontos lenne, hogy beszéljünk még továbbá az európai szabadalomról is, erről már évek óta beszélünk, viszont a fordítási problémák miatt ez ma még mindig nem jött létre. Tehát fontos, hogy ezen a téren is haladjunk előre. Természetesen nem az a célunk, hogy mindent levédjünk. Vegyünk egy példát. Láttuk, hogy az európai tagállamokban vannak kínai vállalatok, akik megjelentek, és tökéletesen gyártják azokat a kerekeket, amelyeket eredetileg európai cégek gyártottak. Láthatjuk, hogy az európai határokra megérkeztek a kábítószerek és a hamisított gyógyszerek, viszont nem tudunk mindent kontrollálni. Tehát fontos, hogy ezzel is foglalkozon az európai ipar. Itt van még továbbá ennek az iparpolitikának a külpolitikai vonatkozása is. Jó lenne, hogyha erre egy külön fejezet, erről egy külön fejezet szólna. Fontos lenne, hogy a kölcsönösség elve is érvényesüljön, így tudnánk elkerülni a környezetvédelmi, illetve a szociális dömpinget. Szeretném továbbá hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a termékeknek a címkézése a hamisítványok elleni küzdelem szempontjából. Az egyik kolléganő ebben a témában készített is egy jelentést, azt hiszem, hogy ezt fel kellene használnunk a további munkánkban. Van 14 alapanyagból álló lista, amelyet a bizottság felállított, Valószínűleg ezeknek a fogyasztása a következő 20 évben meg fog háromszorozódni a zöld technológiáknak a bevezetésével, illetve egyre szélesebb e, alkalmazásával. Nos, itt fontos lenne, hogy az Európai Unió védje az ezen nyersanyagok forrásait. Tehát fontos, hogy horizontális megközelítést alkalmazzunk, ugyanakkor fontos, hogy legyen egy ágazati megközelítés. Ennek a kettőnek az együttes alkalmazása lehet megoldás a problémáinkra. Tehát szerintem nagyszerű ez a jelentés, de mindenképpen szükség lenne arra, hogy egy olyan jelentést adjunk a bizottságnak, amely felvázolja azt az iparpolitikát, amire valóban szükségünk van. Toznowski. Köszönöm, Toznowski kollega. Köszönöm szépen, mint az árnyék jelentés felelős meg vagyok győződve arról, hogy ez a vita, meg ez a filozófiai eszmecsere az iparpolitikáról a globalizált világban nagyon bonyolult, nagyon terjedelmes, átfogó, és nagyon nehéz a dolog lényegét megtalálni. És elkerülni, hogy csak itt ide-oda filozofálgassunk konkrét eredmény nélkül. Sok mindent eh, tudok azonosulni, hogy hogyan tudunk segíteni az iparnak, hogy az innovációs ciklus felgyorsuljon. Ez a legnagyobb ö, probléma. Támogatni kell a kutatást. Meg kell nézni pontosan, hol tudunk európai pénzeket felhasználni hasznosan. Bonyolult dolgokat el kell kerülni. Tehát azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk mi az iparunkat anyagilag támogatni, mert az ipar egyre inkább globalizáltabb környezetben kell, hogy működjön. És ez nem csak egy szektor számára fontos. Amit az előttem szóló képviselőasszony elmondott, olyan dolog, amit talán az egyik legfontosabb problémának tartok, és ez az a terület, ahol talán a legtöbbet segíthet. Ez az oktatás, továbbképzés, a munkaerő továbbképzése. A fő iskoláinkat, egyetemeinket kell támogatni ennek megfelelően. És előzetesen is már rögtön foglalkozni kell ezzel, mert egy légügyi mérnök vagy egy energia ügyi szakember nem képezhető ki egyik napról a másikra, és még három év sem elegendő ehhez. Ezek olyan tanulmányok, amelyek hosszabb időt vesznek igénybe. Tehát intenzíven kell keresnünk a megfelelő embereket, akik képesek lesznek arra, hogy ezen a területen jól dolgozzanak. Ezért azt hiszem, hogy mi Európa nem elsődlegesen a százalékok oldaláról kell, hogy közelítsük a kérdést, hanem a személyeket kell keresni, azokat az embereket, akik rendelkeznek ezeken a területeken a megfelelő képzettséggel és képességgel. Világos, hogy a globalizált verseny kemény. És itt nem arról van szó, hogy a hogy bizonyos céljaink legyenek az egyes szektorokban. Nem. Jó termékek, minőségileg magas, nagyértékű termékekre van szükség, innovatív termékekre, amelyek bennünket előbbre visznek. Egy dolgot hiányolok a jelentésben, és ez az, hogy mint európai intézmény, és a nemzeti hatóságok is ne nehezítsék meg az ipar helyzetét a bürokráciával. Nehogy már ezzel gátoljuk az innovációs ciklust felgyorsulását. Nagyon sok a bürokrácia. Már ezt láttuk a megjelölésnél is. Ez oda is vezethet, hogy az ipar még több költséggel kell, hogy küzdjön minden termék egy picit többe fog kerülni, mert mi kényszerítjük az ipar bizonyos dolgok megvalósítására, holott a mi feladatunk éppen abban kell, hogy álljon, hogy ne csak szabályozzunk, meg regulákat fogalmazzunk meg, hanem tudatosan kell dolgoznunk, tudatosan kell az igényeinket megfogalmazni, és tudatában kell lennünk annak, hogy a túl sok bürokrácia gátol a versenyképességet veszélyezteti. Mi azt akarjuk, hogy a termékeink a globális piacon érvényesüljenek, és ez a piac kemény. Egy cseh tapasztalat. A zöld technológiák támogatásáról beszélünk és én azt szeretném mondani, hogy a cseh köztársaság ma nagy problémával küzd a napenergia támogatását nem szabályoztuk megfelelően, és az egész cseh, köz, cseh gazdaság számára ez pluszköltséget okoz, és ez végül is oda vezethet, hogy bizonyos iparágakat át fognak helyezni. Tehát a cél jó volt ugyan, csak az eredmény nem. És éppen ezért mindig fel kell tenni a kérdést, hogy a döntéseink hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az iparágaink jobb feltételek között dolgozhassanak, vagy sokkal inkább rossz feltételeket teremt számukra, rosszabbakat. Azt hiszem, hogy ez a vita fontos, és Intenzíven kell ezzel a témával foglalkoznunk, mert tényleg fontos sok szektoriparág és gyakorlatilag az egész európai gazdaság számára. Az ipar, az alapvető fontosságú a gazdaság sikere számára. Nem a bank dönti ezt el, nem a bankok, a bankszektor, hanem az ipar, az iparpolitika járul hozzá mérvadóan ahhoz, hogy hely tudunk-e állni a világpiacon, vagy nem. Köszönöm. Ütikófer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok jó gondolat szerepel a tervezetben, Lange kolléga szövegében, és hálás vagyok a kiváló munkájáért. Köszönöm neki. Azt gondolom, hogy kiváltképpen a célok szintjén, a víziók szintjén, ami az európai iparpolitikát illeti, szerintem nagyon sok konszenzusra van lehetőség, már megfigyelhető, hogy jelenleg egyfajta idézőben zöld, nem zöld párti, hanem egy zöld látomás, egy zöld jövőkép alakul ki az európai iparpolitika területén. Tehát fókuszálnak az energiahatékonyságra, nyersanyaghatékonyságra, és szerintem ez a szükséges alap, ami ahhoz kell, hogy a jövőben erős ipar maradhasson meg. Nagyon fontos tehát, hogy ne azt érjük el, hogy elvándoroljanak az potenciális emberek tőlünk. Most a jövőképen és a célokon túl nagyon fontos az alapvető értelmezése az iparpolitikának. És úgy tűnik, hogy a mi közös itteni munkánk abból is állhatna, hogy egy picit tisztáznánk itt néhány dolgot. Egyáltalán nem támogatom a klasszikus állami intervenciót nem támogatom az iparpolitikánál, sem a protekcionista iparpolitikát. Nem tudom, hogy jól hallottam az imént, de amikor Grosztelt asszony arról beszél, hogy egy német cég produktív kapacitásokat még amerikaiaknak is eladott, Ez egy csodálkozott, ha jól értettem. Kicsit ironikusan ö, beszéltem, nem csak az amerikaiaknak adunk el, hanem szerintem ez egy problématikus értelmezés az iparpolitikának, ha ez problémának érezzük, hogy kapacitásokat adunk el. Fontos a horizontális megközelítés, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő rendeleteket, szabályokat fogalmazunk meg, annélkül, hogy mindenhova belekotnyeleskednénk. És a harmadik dolog az eszközök és források kérdése. És azt hiszem, hogy itt vagyunk a leggyengébbek itt az európai szint mozgástere cselekvő képessége nem nagyon van kidolgozva. Itt radikális józanságot kérek mindenkitől. Ne írjuk föl az, hogy mit nem tudunk megcsinálni. És azt se írjuk föl, hogy mit csinálnak, mit nem csinálnak meg azok, akiknek valamit előírunk. Tehát nagyon fontos még egyszer, nézzük meg, hogy az EU valóban kompetenciájából adódóan mit tud megtenni, és hogy hol tudunk amellett kiállni, hol tudjuk elérni, hogy mások, akik más területen kompetenciá- kompetenciával rendelkeznek, tőlük mit várhatunk el. Köszönöm szépen, Véler úr. Köszönöm szépen. Bert Lange kolléga jelentése nagyon gazdag, nagyon sok minden van benne, még tovább fogjuk majd azt gazdagítani a módosításainkkal. Nagy érdeklődéssel olvastam azt, hogy mit mond az integrált európai iparpolitikáról, valamint arról, hogy szociális, illetve környezetvédelmi elemmel is kellene gazdagítani a szabadkereskedelmi egyezményeket. Nagyon érdekes az, amit még a, az alapanyagokról is mond, nyersanyagokról. És szeretnék négy megjegyzést fűzni mindezekhez. Úgy érzem, hogy ezek valamelyest hiányoznak az eddigiekből. És nem hiszem, hogy az iparpolitikáról szóló jelentésből kimaradhatna a finanszírozás kérdése. Ezt egyszerűen nem hagyhatjuk ki belőle. A pénz, a háborúnak az alapja, mondta egy filozófus, valószínűleg Machiavelli. Fontos, tehát az alapja az iparnak a pénz. Jelenleg költségvetési viták folynak, láthattuk, hogy a tanács csökkenteni akarja az EU költségvetését 2013 után, és fontos, hogy megtaláljuk, hogy honnan szerezhetünk finanszírozási forrásokat. És a bizottság elnöke, Barózó úr, az Unióról szóló jelentésében elmondta, hogy az Unió euró kötvényeket bocsátana majd ki a jövőben, hogy a nagy infrastruktúrális befektetéseket ebből tudja majd finanszírozni. Ezen kívül pedig a tranzakciókra is adót vetnének ki. Tehát uh, itt uh, az Európai Bizottságnak az elnöke mondta ezt, nem valamilyen egyéb elnök. Tehát az uniónak kapacitásokra van szüksége, és hogyha komolyan akarjuk venni azt, amit eh, Bert Lange jelentése mond, akkor fontos, hogy beszéljünk a finanszírozásról is. Ha nem, akkor úgy járunk, mint a Lisszaboni stratégiával, amelyben nagyon sok eh, jó ötlet volt, amelyek sajnos nem valósultak meg a tagállamoktól kérték, hogy megvalósítsák ezeket, viszont láthatjuk, hogy a tagállamok most azon versenyeznek, hogy melyikőjük tudja majd legjobban lecsökkenteni a költségvetését, ki tud jobb megszorításokat bevezetni. Tehát nem szabad illúziókban ingatnunk magunkat. A finanszírozás az, amely ennek a jelentésnek az alapja csak akkor tudjuk komolyan venni, hogyha erről is szó van benne. Hogyha kimarad belőle, akkor úgy tekintjük, hogy a finanszírozás egy teljesen más, egy teljesen különálló kérdés, és lesz itt egy nagyszerű tervünk, viszont nem valószínű, hogy valóban meg is valósul majd. A következő elem, ami szerintem szintén hiányzik, Pluszt jelent, jó dolog ebben a jelentésben, a az a tagállami iparpolitikáknak a koordinációja. És ezt nevezte az előadó integrált iparpolitikának. El kell kerülnünk, hogy ugyanazt a feladatot kétszer, két különböző helyen végezzék el. Tehát, hogyha Olaszország, Németország és Franciaország összefog egy tiszta, hibrid, elektronikus autó megvalósítson, akkor az valóban nem sokára az piacra fog kerülni. És fontos, hogy megnézzük, hogy mit tehetünk a légiközlekedés, az űrtechnológia területén is. Fontos, hogy előmozdítsuk az együttműködést. Amikor kevés forrással rendelkezünk, akkor össze kell adnunk azt, amink van. A következő elem, ami szintén szerintem komoly problémákat vet fel, az európai iparpolitika nagyban függ a megfelelő monetáris politikától, valamint a megfelelő, kevésbé dogmatikus versenypolitikától, amit jelenleg folytat a bizottság, illetve a versenyhivatal hogyha egy fölülértékelt eurót állítunk egy alulértékelt jannal, jennel szemben, és egy alulértékelt dollárral szemben, akkor végső soron csak romokba dönthetjük az euró versenyképességét. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy ugyanúgy, ahogy az európai, ahogy az amerikai Egyesült Államoknak, a Japánnak is egy tudatos árfolyam politikája van, az Európai Uniónak is létre kellene hoznia egy ilyen tudatos árfolyam politikát. Tehát hangsúlyozom még egyszer, pontos lenne, hogy a bizottság prioritásként nevezze meg az iparpolitikát, és talán ezt is bele kellene venni a szövegbe, és jelezni kéne azt, hogy az európai ipari alap egyszerűen veszélyben van. Itt nem csak ö, egyes tagállamokról van szó, láthattuk, hogy Németországban fellendült az ipar, de ez kivétel. Tehát tudatosan kell előmozdítani a nemzeti bajnokoknak a megjelenését, megszületését. Ezt is prioritásnak kell megjelölni. A bizottság többször megtiltotta bizonyos vállalatoknak a közeledését, és így európai bajnokoknak a megszületését. Az utolsó, és szintén fontos pont, amit meg kellene említeni, itt a nem fair verseny problémája. Bert Lange úr beszélt arról, hogy mi lesz majd a zöld technológiákkal. Kína úgy döntött, hogy ő lesz majd ennek az ágazatnak a világvezetője, mint sok más ágazatban is hiszen Kínának ö, komparatív előnye van bizonyos ö, ágazatokban, de igazándiból nem törődik azzal, hogy melyikekben minden egyes ágazatban világvezető akar lenni. 180 milliárd dolláros élénkítő csomagot vezettek be, ennek 38%-át a jövő iparágaiba fektették, így többek között a zöld iparágakba. És a kínaiak az összes dömping tevékenységet folytatják, a pénzügyi dömpinget is. Az állam az állami vállalatokat ellátja 0%-os kamattal, minden szükséges forrással. És így Kína el, világvezetővé vált a napenergia, a szélenergia területén, és az egyéb területeken is vezető szerepre akarnak törni. Itt a jövő iparágairól van szó, amelyeket Kína állami támogatással lát el, mégpedig nem is kevéssel. Mi pedig mit teszünk? Mi antidömping szabályokat vezetünk be, versenyszabályokat, kemény versenyszabályokat, és a, ugyanakkor e, protekcionista ellenes intézkedéseket vezetünk be. Ugyanígy Japán és Kína is egyébként a szabadkereskedelem mellett állnak ki, viszont saját magukat védik. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy példát kellene mutatnunk a szabadkereskedelem, teljes kereskedelem területén, de nem szabad, hogy illúziókba ringassuk magunkat, nem szabad, hogy túlságosan naívak legyünk, hiszen a kínai vállalatok olyan nagy állami vállalatok, amelyek jelentős állami forrásokkal rendelkeznek. Ezek a nagy állami vállalatok rengeteg támogatást kapnak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a verseny szabályainkat, illetve a pályázati rendszereinket is megváltoztassuk, csak így tudunk előrelépni. Kedves kollégák, még öten kívánok szót, aztán a bizottság, aztán pedig a jelentéstevő magyarul, illetve németül, azt jelenti, hogy mindenki másfél percet kap összesen. Különben nem mindenki kerül sorra. Ha igazságosak akarunk lenni, kérem mindenki kicsit fogja vissza magát. Következő van Bremc kolléganő. És az órát beindítom. Köszönöm szépen, ha jól értettem, igyekszem a német tudásomat kicsit felfrésíteni, meghallgattam, azt mondta, hogy fogjam röviden mondanomat meg is teszem. Nagyon sok jó dolgot már elmondtak, ezekkel együtt egyet is éltek. 5 másodperc. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Szerintem nagyon jó és kiegyenlített jelentéstervezetet készített. Ha a fenntartható fejlődést akarjuk, alkalmazni akarjuk, a gazdaság, az ökológia, a szociális területe, akkor az iparpolitika a dolog fő letéteményese. Egy dolgot kiemelnék még szívügyem, és meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos és valódi változást eszközölhetünk. Szükség van a változásra az ipar számára, hogy más ipar rá alakuljon át. Amiről szólni szeretnék, az kapcsolatos az üzemanyagpolitikával. Említette a jelentéstevő, és azt mondta, mondott valamit, elnézést nem az üzemanyagokról, hanem a nyersanyagokról van szó, sokkal szélesebb kontextusról van szó. De hát a kérdés az, hogy hol tudnak a vállalkozások megtakarítani. A munkaerő költségek, a bérköltségek csak az összköltség 20%-át teszik ki, a költségek 40%-a a nyersanyagokkal kapcsolatos. Itt még sokat teendő, mint említettem, Gazdasági, szociális, környezetvédelmi szempontból sokat kell tenni az energiahatékonyságnál. Néhány módosítót be fogom nyújtani, természetesen a nyersanyagokról fog szólni, a legtöbb módosítom. Szeretném még hozzátenni, hogy mint említettem, nagyon fontos az, hogy a, a nyersanyagok azok újra felhasználhatóak kell legyenek. Bölcsőtől a bölcsőig alval elvet alkalmazva az iparunkban. Azt hiszem, hogy itt támogatást kell biztosítani, elnök. Köszönöm szépen. Hemen úr. Elnézést, sajnos nem értettem, hogy én kaptam szót. Köszönöm szépen. Nagy örömmel látom, hogy hogy alakul a vita, és remélem, hogy látják, hogy ö, itt a francia álláspont nagyon markánsan kirajzolódik bizonyos területekkel. Láttuk, hogy Németország nagyon sok területben máshogy vélekedik, amikor Volkswagen több mint 100 autót ad el, akkor abból 60-at Németországban állítanak elő, míg Franciaország 100-at ad el, abból csak 26-ot gyártanak le Franciaországban. Tehát teljesen más a német iparpolitika, mint a francia. Tehát nagyon fontos lenne, hogy egy erős iparpolitikához térjünk vissza, és úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak is ehhez hozzá kell járulnia. Beszélhetünk arról, hogy hogy csökkenthetjük a háztartási hulladékok mennyiségét, a háztartásoknál, vagy a termelés helyén, de nagyon fontos lenne, hogy a termelés területén ott termeljünk, ahol fogyasztunk is. Így tudjuk csökkenteni a szállítások mennyiségét is. Tehát ez hozzájárulhat a foglalkoztatás növeléséhez is. Hallhattunk az intervencionizmusról, de Weber úrhoz hasonlóan az én is azt mondanám, hogy ne legyünk túlságosan naívak, ezzel nem tudunk semmit sem megvédeni. Az amerikaiak úgy játszanak az árfolyammal, a dollár árfolyammal, mint egy jójóval, a kínaiak és a japánok is, és azt láthatjuk, hogy ugyanazok az európai vállalatok telepednek le Kínában, illetve Európán kívül, akik megpróbálnak Európában fejlődni. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy a termelést Európán belül tartsuk. Etzogasszony, köszönöm szépen, elnök úr. Hátrányos helyzetben vagyok, hiszen bal oldalon ülök, nem lát meg. Nos, néhány pontot említenék röviden. Azt hiszem, hogy nagyon jó dolog az, hogy végül igyekszünk iparpolitikát kialakítani. Az iparpolitikát nem környezetvédelmi belső mm, stratégiákkal dolgozunk ki, hanem kialakítunk egy külön ipari stratégiát. Lange úrnak ez úttörő jelentőségű jelentése. Meg kell állapodni abban, hogy van stratégiai cél. Az a stratégiai cél, hogy legyen iparpolitikánk. Örültünk annak, hogy Európa a szolgáltatásokról szól. 80% a szolgáltatások minden év jobb. De ha a valódi legális munkaerőpiacot akarjuk megőrizni, hát a válság rámutatott, hogy kell ipar Európának Európában. A következő megjegyzésem, az iparpolitika hatékony kell legyen és intelligens, módosítókat fogok benyújtani ezzel kapcsolatban, nem fogom az időt itt ezzel tölteni, de szeretnék egy kis időt tölteni az együttműködésről szólván. Láttuk, hogy az együttműködés nagyon gyakran a vállalkozások egyesülései, kontinensek között is vannak fúziók, a kis cég nagy céggel fúzionál sikeresen látjuk interkontinentális szinten is, ágazatok közötti ilyen kapcsolat is van. Húsz év múlva nem tudom, hogy mi lesz, hogy az autógyártó cégnek, vagy a, lehet, hogy a, lesz a Google-nek autógyártó egysége, és lehet az autógyártó cégnek lesz majd informatikai egysége. Az IKT ágazat lehet, hogy majd magába szippant más ágazatokat. Azt hiszem, hogy nagyon okosnak kell lennünk, hogy ilyen stratégiákat kidolgozunk. Látjuk, hogy a telekom és az energia ágazat között van szinergia, van fúzionálás. A fúzionálás minden irányból elképzelhető, és szerintem ipari politikánk részévé kell, kell tenni. Az utolsó megjegyzés. A pénzügyekről volt szó, de egy, szeret, egy szót szeretnék ide beépíteni. Az Európában el kell érni egy egy iparbarát, beruházásbarát környezetet. Ugye Európában láthatjuk, hogy a beruházás, befektető barát, viselkedés, környezet nincs meg. Ha megnézzük az engedélyezést, egy új cég alapítása, új gyár megnyitása akadályokkal van teli. Nagyon fontos a vállalkozó, ipar, beruházás, barátpolitika. Ezzel lehet legjobban garantálni az iparpolitikát. Köszönöm, elnök! a kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Nem szeretném magam megismételni. Azt gondolom, hogy a nyersanyagpolitika felülvizsgálása Európában nagyon érdekes lehet, és egy saját kezdeményezésű jel, jelentés üdvözlendő lenne. A nyersanyagellátás összefügg az iparpolitikával Európában. Éppen ezért jól ismert az, hogy az energiafelhasználás, az energiafogyasztás olyan számokat szolgáltathat, amely az ipar jó, kedvező alakulásáról számolhatna be. A teljes gőzzel működne az ipar, vagy a nyersanyag ö, fogyasztás, ott van ipar, ahol be kellett zárni a gyárakat, ott ugye csökkent az energiafelhasználás. Hogy céljainkat meg tudjuk valósítani, nagyon helyes lenne, ha az ipari létesítményeket modernizálnánk, korszerűsítenénk, ha a megfelelő pénzügyi támogatást garantálni tudjuk, akkor az európai eh, cégeket Kelet-Európában lehetne leginkább korszerűsíteni, hogy energia hatékonyabb módon tudjanak működni. Ezen kívül fontos az is, hogy a szakszervezeteket vonjuk be ebbe a vitába. Európai szintű iparpolitika kialakítása szorosan összefügg a munkaerő foglalkoztatásával Európában az akadémikusokat, a kutatókat, az egyetemi oktatókat, az egyetemeket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Közösen kell gondolkozni azon, hogy hogy nézenek ki a szakemberek kompetenciái. Girek kolléga. Protekcionizmus nélkül nem lehet ipart felépíteni, sem az egyes tagállamokban, sem az Európai Unióban. Tehát valamilyen szintű állami beavatkozás nélkül ez nem lehet megvalósítani a társadalmi problémák megoldása nélkül. Hadd mondjam el, mi történt Lengyelországban. Lengyelországban az a helyzet, rosszul adták az időt, kérem szépen. Na. Lengyelországban az történt, hogy annak idején megnyitottuk piacunkat Európa, világ felé, de a kölcsönösség alapelvét nem kértük, és tönkretették a lengyel ipart, a nemzetközi együttműködések, amelyek erősek voltak pénzügyileg, és képesek voltak arra, hogy az egyes gazdasági ágazatokat felvásárolják és bezárják. Így nézett ki Lengyelország helyzete. Hatással volt a költségvetésre is, mert az adók azok máshova folytak hiszen ezek a nagy együttműködési struktúrák nem nekünk, nem Lengyelországba fizették be az adót, hanem máshol, a Fiat például. A Fiat Tehát én alamizsnáért vásároltam meg az egyik lengyelországi autógyárat, ott a pandákat gyártják, a nagyon jó autókat, és hivatalosan azt mondják, hogy 4% a GDP-nek Lengyelországban ott termelődik. Az adóból nem kapunk semmit, csak kiadásaink, költségeink vannak, szociális ö, járulékokat kell fizetnünk. Itt az adó kérdésen nagyon fontos. Egy kicsit protekcionistábbnak kellene lennünk. Ez az ipar aztán majd új lendületet kaphat. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Bergman úr a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne felejtjük, hogy a bizottság következő nyilatkozata része az Európa 2020-as stratégiai dokumentumnak is, része több kiemelt zászlós projektnek. Október 27-én közé ezeket az új célkérdéseket, ezek nem változtak meg. A cél az, hogy megerősítsük az erős, kompetitív ipari bázist Európában. És ne felejtjük el, hogy az a célunk, hogy a versenyképesség és a fenntartatóság a nyilatkozatunk középpontjába kerül, a munkaprogram, a stratégiai program középpontjában. Amikor versenyképességről beszélünk, akkor költségversenyről, innovatív versenyképességről is van szó. Egy valamit ki kell emelnünk, és ki, kiderül Lange úr jelentés tervezetéből is, nincsen fenntarthatóság versenyképesség nélkül, és nincsen versenyképesség innováció nélkül. Azt hiszem, hogy egy picit elhajlik ez az egyensúly, egy kicsit túlságosan fenntarthatóság központú Lange úr jelentése, a versenyképesség egy picit kevésbé került előtérbe. Talán ezen lehet majd javítani. Néhány pontot említenék, amit szeretnénk kiemelni a mi nyilatkozatunkban. Szeretnénk, ha a jelentéstervezetben is nagyobb hangsúlyt kapna ez a három elem. Az első, nagyon fontos, hogy értékláncokban, szolgáltatási láncokban gondolkozunk. Az értékláncok nem mindig versenyképesek és delokalizáltak. Minden ipar, minden ipari ágazat, minden ö, munkahely fontos. Nem szabad kijátszani ö, egyik ágazatot a másikkal szemben. Tehát most nem lenne helyes az úgymond tiszta ö, iparágakat támogatni az energia intenzív ágazatokkal szemben. Második. A nemzeti iparok nemzeti ipar fogalma. Hála az egységes piacnak és az európai integrációs folyamatnak most nemzetközi iparok, ipari létesítményekről, üzemekről beszélünk, tehát gondolkodjunk is így. A harmadik elem az egyéb politikák, ezt már kiemelték, amikor beszélünk az integrált megközelítésről. A nagyon sok ipari vonzata van a másik politikáknak, az energiapolitika, a megújuló energiák támogatása kapcsán e, kimutatható, hogy a többi szakpolitikának van hatása az iparpolitikára. Összefügg az iparpolitika, az energiapolitikával, a klímapolitikával. A bizottság úgy gondolja, hogy nagyon fontos a kormányzás, az európai kormányzás kérdése, fontosabb az intelligensebb európai rendeletek készítése. Utolsó pont, ami talán hiányzik ebből a jelentésből, néha túlságosan félénkek vagyunk. És nem emlékezünk mindig arra, hogy milyen erősek vagyunk. Európa 500 millió fogyasztó rendelkezik. 200 millió munkahelyel, 20 millió vállalkozással. Az egységes piac egy elem, ami segíti az erősséget. A másik dolog az, nem ülhetünk vissza, nem, nem, nem dőlhetünk hátra, a business as usual emlegetve. A világ többi régiója nagyon gyorsan változik, új infrastruktúrákat építenek, versenyképes infrastruktúrákat, ambiciózusabbnak kellene lennünk, használjuk fel az európai vállalkozások potenciáját, nagyon fontos, ugye a méretgazdaság kapcsán is ebből lehetne profitálni, talán nem mindig veszük észre, túlságosan nemzeti érdekek vezérenek bennünket. Október 27-én hagyjuk jóvász bizonyos dokumentumot, várjuk a jelentéstevő és a társ előadók javaslatait, jelentéstervezeteit. Alapvetően úgy érzem, a bizottság és az Európai Parlament úgy tűnik, hogy ugyanazt a dalt énekli, egy csónakban nevezünk. Köszönöm szépen, és zárásképpen Lange úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a sok érdekes gondolatot, ugye nem térhetek ki minden hozzászólásra. Nagyon sok pont, amit önök említettek nekem is szívügyen, Ari Weber, ami a pénzügyi kérdést illeti, a finanszírozást, vagy a belső piaci kérdést. A gond, ami a megszövegezésnél az volt, hogy Nóra mindig azt mondta nekem, Lange úr, csak 12.500 karaktert használhat fel, tehát egy kicsit szelektálnom kellett, így nem tudtam mindent bedolgozni. Éppen ezért egyiket vagy másikat majd módosítok formájában ők, önök benyújtják. Majd beszélünk erről. Örülök mindennek nagyon röviden. Valóban ez elhangzott a Muszkádini jelentés készült el a Kereskedelmi Bizottságban, a baj valóban a tagállamoknál van, akik tiltakoznak ez ellen, a jelenség ellen, tehát majd egy kicsit rá kell lépni a gázpedára. Végül is örülök a módosítóknak, azt kérem szépen, hogy a módosítókat legyenek kedvesek úgy összeállítani, hogy valóban az európai politikai szintre alkalmazhatóak legyenek, hogy valóban olyan dolgokat követeljünk, amelyeket valóban meg is tudunk valósítani. Ebben a szellemben köszönöm szépen, és a örülök a jövőbeni kedves jó együttműködésnek. Lenúl tip, tipp, úr, egy tipp. Írjon egy könyvet, ha még többet akar írni. Egészítsek ki a jelentéset egy könyvben. Nagyon szépen köszönöm. Találkozunk három órakor. Köszönöm.